We I open our afternoon. Tehát megnyitom a délutáni ülésünket. Kedves kollégák, köszönöm a figyelmüket. Nagyon kevesen vagyunk itt. És a fő rendi pontunk Ma délután egy nyilvános meghallgatás a bürokrácia csökkentése és egyszerűsítése az Európai Strukturális Befektetési Alapokban. Ez a cím. De mindannyian tudják, hogy az egyszerűsítés az állandó szereplője a kohéziós politikáról szóró eszmecseréknek, és a megosztott kezeléssel együtt gyakran szerepel a napirenden, és egyébként is a következő, a 2014-2020-as programozási periódusról szóló tárgyalásokon is nagyon fontos napirendi pont volt. A végrehajtás javítása, hatékonyság és eredményesség javítása volt a cél, illetve az alapok hozzáférhetőségének javítása. Több intézkedésre is született javaslat, és ezeket be is vezették, harmonizált szabályok minden alapra vonatkozóan, egyszerűsített költségek és költségelszámolás, az adminisztratív terhek csökkentése a kedvezményezettek számára. Ez ugye az egyszerűsítési törekvések lényege. Regionális, nemzeti és európai szinten is ezt kell, hogy célozzák a tevékenységek. Ezen intézkedések végrehajtásának ellenőrzése is nagyon fontos feladata a Regi Szakbizottságnak. Ezért Különös öröm számomra, hogy ezen a nyilvános meghallgatáson négy szakértőt üdvözölhetek. A meghallgatás programját külön mindenkinek elküldtük, és először minden vendégünknek megadom majd a szót 10 percre, és utána a képviselők kérdéseket tehetnek fel, illetve megjegyzéseket tehetnek, és az Európai Bizottság képviselője is szót kap. Nos, akkor bemutatnám a vendégeinket. Angelika Potnyogele, aki az európai ügyek két felelős igazgató az Európai Régiók Tanácsánál, a Pújai eh, Régió vezetője Olaszországból, az ERDF Baden-Württembergi képviselője Németországból, és Vasili Dugaru professzor, aki a Temesvári Egyetem képviseletében van jelen. Angelika Podmogele kezd először. Asszonyom, öné a szó 10 percre. Parancsoljon. Uh, uh, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elhívtak az európai uh, régiók és önkormányzatok képviseletében hadd emlékeztessek mindenkit, a nemzeti egyesületeket, tehát a helyi és a regionális helyhatóságok, önkormányzatok nemzeti egyesületeit képviselő ernyő szervezet képviseletében vagyok itt. Sokan vesznek részt a tagállamokban a struktúrális alapok végrehajtásában, a munkatársaink közül, és nagyon hálás vagyok, hogy engem választottak, hogy bemutassam a tapasztalatainkat. Készítettünk egy összefoglalást, hogyha további információra van szükség, akkor ezt meg tudjuk adni. Amit el tudunk mondani, az az, hogy az, egy, az egyszerűsítés fel, felé tett lépés megtörtént. Az általány megközelítéssel, az elektronikus dokumentációval, az egyszerűsített jelentéstétellel és az áramvonalasított teljesítménymenedzsmenttel. Azonban még mindig nagyon sok szabály vonatkozik a, a, a kísérő hatóságokra ami azt illeti, hogy a különböző alapokat integrálni eh, lehet, még mindig eh, elég eh, nagy a frusztráció, amiatt, hogy az Európai Uniós rendelkezések ugyan a keretét adj, megadják a hatékony területfejlesztésnek az IB státuszon, az ITIKen és a CLLD-n keresztül, de a tagállamok még mindig nem akarják integrálni az alapokat a gyakorlatban, a helyszínen. Három dologra szeretnék koncentrálni, a harmonizációra, illetve négy dologra, a harmonizációra, a rugalmasságra, az arányosságra és az eredmény alapú menedzsmentre. Ami a harmonizációt illeti, a több, alap meg, a több alapra vonatkozó megközelítést nagyra értékeljük, de ez nagyon nehéz megvalósítani, mert különböző megközelítések, szabályok és alapok léteznek, és a tagállamokban különböző minisztériumok foglalkoznak ezzel, és európai szinten pedig különböző DG-k foglalkoznak a témával, és ez egy nagyon összetett képet ad a végén. Ezért a következő javaslatunk lenne. Azok az eszközök, amelyeket az új szabályozásban kidolgoztak, például a közvetítő testületek, az ITIC és a CLD, ezek nagyon segítségünkre lennének az egyszerűsítésben, de ezeket még széles körben nem alkalmazzák. Eddig készítettünk egy tanulmányt az ITI-okkal kapcsolatban, és azt látjuk, hogy a végrehajtás eléggé alacsony szintű. Szeretnénk szélesebb körben használni ezeket az eszközöket, mert azt gondoljuk, hogy ez összességében az egyszerűség felé hatna. Aztán arra szeretnénk bátorítani az Európai Uniót, hogy a közös eljárások és folyamatok felé mozduljon el, és úgy gondoljuk, hogy jó első lépés volt az európai strukturális és beruházási alap esetén az integrált Európai Uniós megközelítés, de ennél tovább kell menni. Az ez helyi szinten a különböző növekedést célzó szükségleteket meg ezekre választ adna, vagy ezeket kezelni. Egy one-stop shopból indulhatnánk ki, vagy egy, ezt célozhatnánk meg, és ez egy az előre megállapított eredmények fényében adná meg a támogatást. Vannak példák is az előadásomban, de ezekre most nem térek ki. A második dolog a rugalmasságra vonatkozik. Úgy látjuk, hogy a rugalmasságot még mindig nem sikerült elérni. Az Európai Bizottság meghatározta a prioritásos témákat és a nemzeti programok százalékos értekeit, de főleg a kis tagállamokban szinte nincsen semmilyen rugalmasság konkrét példát mondanék, de csak röviden holland példára utalunk a kiosztott anyagban. Ami az arányosságot illeti az ellenőrzést és az auditot, itt nagyon sok mm, mm, információt kaptunk a kollégáinktól, és ők azt mondják, hogy a strukturális alapok még mindig többszintű audit rendszerből indulnak ki. Ez azt jelenti, hogy különböző tehát több ellenőrzést tesznek több ellenőrzés, többször is ellenőrzik ugyanazokat a dokumentumokat, a különböző hatóságok különböző szinten, és ezek gyakran különböző eredményhez vezetnek. Egy világos kritérium az egyszerűsítésre, az az, hogy az elvárt vizsgálatok számát csökkenteni. Egy, e, csökkenteni kell. Egyelőre nagyon terhes ez a sok ellenőrzés. Egyes tagállamok nemzeti nyilatkozatokat vezetek be, ez oda vezet, hogy több a belső ellenőrzés és kevesebb az európai ellenőrzés. Az Európai Bizottság a jelentés tét, jelentést tevő országokban növeli azokban az országokban növeli az ellenőrzések számát, ahol a arány különösen magas az ERDF programban. Ez nagyon aránytalanul nagy terhet róhat a tagállamokra. Persze előfordulhat, hogy egy probléma, amelyik egyik tagállamban felmerül, másik tagállamban is felmerül, de nem biztos. A javaslataink a következők, tehát egy arányosabb és eredmény alapú megközelítésre lenne szükség az audit területén, nem annyira büntetésekre, inkább a javul, javítás, a korrekcióra kellene koncentrálni. Tagállamra szabott vagy programra szabott megközelítésre lenne közelítésre lenne szükség minden tagállamban, és a csalás és a hiba között különbséget kell tenni egy egyszerűbb eljárásra lenne szükség. Nagyon fontos, hogy legyen egy kockázat elemzés, és az auditorok tanácsait figyelembe kell venni. Egy egyszerűbb eljárást kellene bevezetni, azáltal, hogy több ellenőrzési hatáskört lehetne ruházni a nemzeti audit testületekre. Például az, egyszerű az egyszeri információs egyszerű auditrendszer, a CISA rendszer, egy ilyen rendszer lenne, amelyet minden fél elfogad. Ami a szabályokban felmerülő változásokat illeti a programozás kellős közepén, vagy a programok végrehajtása pályázati időszak közepén, ezek ne legyenek visszamenőleg érvényesek, mert ezzel hirtelen nehéz helyzetbe hozzák a projektben résztvevőket, hiszen a, retrospekt, a, retrospektív vagy visszaadó szabályok miatt hirtelen nem felelnek meg a szabályoknak. Nagyobb átláthatóságot kell biztosítani az audit folyamatban. Az Európai Bizottság a folyamat elején az eredményeket minél hamarabb közzé kell, hogy tegye. Azt ami pedig az eredményalapú menedzsmentet illeti, nagyon kár, hogy, a tagáll, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok feladták a közös cselekvési tervek eh, eh, kidolgozásának lehetőségét. Eh, ez, ezek ugyanis csökkentették volna a bürokráciát és az auditot. Egy, ez egy nagy probléma, a GAP-k ugyanis a végső eredmény alapján lennének értékelendők. Az egyik nagy probléma az, hogy az iránymutatást nagyon későn adták meg, és gyakran nem is volt világos. Ahogy látjuk a jelenlegi programozási időszakban, a DG Regio 2014-ben adta ki az iránymutatásokat, amikor a tagállamok már a program előkészítését elkezdték, tehát eh, túl későn tették ezt meg. Ennek az eredménye eh, ként azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság időben kiadná az iránymutatásokat. Reméljük, hogy a jövőben az Európai Bizottság gyakorlati iránymutatásokat ad, és időben teszi ezt meg, ez egyszerűsítené az életünket, hiszen akkor az Európai Bizottság időben tájékoztatná a régiókat és az önkormányzatokat arról, hogy mit vár tőlük. Aztán a helyi önkormányzatok gyakran kérnek tájékoztatást és rámutatást arról, hogy hogyan kell az alapokat végrehajtani. Gyakorlatilag az Európai Bizottság által adott iránymutatásnak elégnek kellene lenni és a managing hatóságoknak, a végrehajtó hatóságoknak ezeket nem kellene túl teljesíteni. Általánosságban azt, kellene, azt szeretném mondani, hogy minden tagállamban szükség van az intézményi kapacitásépítésre. A végrehajtó hatóságoknak, megvalósító hatóságoknak jobban ki kellene használniuk a 11-es tematikus célkitűzést, Nos, a következő kérdésekre kell választ adni. Mi az egyszerűsítés, mi a közös definíció ezzel kapcsolatban, mi az egyszerűsítés célja, kik legyenek az egyszerűsítés kedvezményezetje, és hogy lehet elérni ezeket a célokat. Azt gondoljuk, hogy nagyon jó lenne minden szereplőt bevonni ebbe a folyamatba, ami a helyi és regionális hatóságokat illeti, a megoldás kölcsönös bizalmon kell, hogy alapuljon, delegált felelősség a tagállamok, a központi kormány részéről világos keretet kell ennek adni, és és eredmény alapú célokat kell kidolgozni. A CEMR, e ez egy európai ernyőszervezet, és a célunk az, hogy valóban egyszerűsítsük az európai alapokat és ezek végrehajtását. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Anna Maria Candelának adok szót, az ERDS és az ESF-ben ezeknek az összekapcsolása az új szabályok és új eljárások fényében önné a szó. Jó, farò profundi approfondimento. Köszönöm szépen. Én az egyszerűsítésről fogok beszélni, a strukturális alapok felhasználására vonatkozó szabályok egyszerűsítéséről. Arra, arra gondoltam, hogy az új témákra fogok összpontosítani, a 2014-2020-as időszak programozására, azért is, mert a tematikus cél, a programozás célja pont egy olyan terület, ami nagy, amiben nagyon aktuális az egyszerűsítés. Ugyanis itt nagyon komoly nehézség merül föl az európai szociális alapok szétosztásában vagy felhasználásában, ugye ez a szegénység enyhítésére, a társadalom befogadó jellegének erősítésére vonatkozik. És van még egy cél, hogy a szociális alap erőforrásait felhasználják az említett célok elérésére. Én a Pujai tartományból érkezem, és ott a szociális és egészségügyi szolgáltatásokért vagyok felelős. Az elmúlt években, 2014 óta dolgozunk. Mi olyan régió vagyunk, aki úgy döntött, hogy megragadjuk teljes mértékben az Európai Bizottság által javasolt lehetőséget, hogy több alapot felhasználó programot fogunk indítani, Ugye korábban külön használtuk fel ezeket az alapokat, és külön programokat indítottunk, teljesen különböző szabályokkal, ahogy arra itt valaki előttem utalt, de hát nyilván a programozás is teljesen más volt, és gyakran a növekedés és egyéb célok elérése valóban kockán forgott, két különböző rendszer ment párhuzamosan anélkül, hogy ezek találkoztak volna, tehát most eldöntöttük, hogy igen, akkor egy befogjuk ezt az egészet, és egy programmal több alapot fogunk felhasználni. Tehát elkezdtük a munkát, és én szeretnék egy-két dolgot kiemelni arra vonatkozóan, hogy milyen további erőfeszítéseket kell tenni, kellene tenni. Nyilván a harmonizáció irányában, tehát a nemzeti szabályok harmonizációja irányába, illetve a szociális alap, és a másik alap az ERDF felhasználására vonatkozó szabályok is azért még összehangolandók. Nagyon gyorsan szeretnék végig szaladni ezeken a témákon. Csak gyorsan elmondanám, hogy a közösség és regionális programok amelyek működtek, a, társadalmi innováció, a foglalkoztatás és a társadalmi befogadást célozták, illetve a szegénység enyhítését. Volt még egy fontos kérdés, és ez pedig a szereplők rendszerét illeti, tehát akik az új programozási időszak célkitűzéseinek a hozzá, az teljesítéséhez hozzájárulnak. Mi ö, olyan döntéseket hoztunk, de biztos vagyok benne, hogy más tagállamban is hasonló a helyzet, más tagállamokban is a, az önkormányzatok, a hatóságok így lépnek. Ugye a helyi hatóságoktól ez elmegy a non-profit szervezetekig, az úgynevezett szociális gazdaság szereplőiig, ez tehát mindenkit érint. Ez egy olyan keret, ami több lehetőséget ajánl. Most egy új helyzet adódott elő, sokkal több és másfajta kapcsolat jöhet létre a szereplők között, a köz és a magánszféra szereplői között is, de pontosítok, és mondok erre egy példát, ez nem csak a szociális alapra igaz, hanem a közös szabályokra is, ezek nagyon gazdag kereteket fektetnek le. Vannak regionális struktúrák, amelyek egy picit el amelyek a saját munkamódszerüket ugye hozzák magukkal, a saját tapasztalataikat, meg vannak a szokásaik. És ezek a tapasztalatok abból születtek, hogy külön-külön kellett felhasználni az alapokat, és ezekre külön szabályok vonatkoztak, illetve azt is megszokták, hogy a közszféra és a magánszféra külön működik. És mondok erre is egy példát rögtön. Van egy nagyon fontos része a 9-es tematikának, teljesen mindegy, hogy regionális operatív programokról van szó, vagy pedig az országos szintű operatív programokról. Az inkluzió, tehát a befogadó társadalom meg teremtése egy olyan terület, ahol a helyi szereplők, a helyi önkormányzatok fognak nagyon fontos szerepet játszani administratív egységekről van szó, nem az egyes kis önkormányzatok, hanem egy picit nagyobb egységek. Ez is fontos egyébként a harmonizációhoz. Nyilván kedvezményezettek lesznek, részben azért fognak dolgozni, hogy a beavatkozásokat végrehajtsák, de a kiválasztásban is szerepük lesz. Tehát a beavatkozások végrehajtóit ők fogják kiválasztani, és aztán pedig az értékezésben is részt fognak venni. Ez egy nagyon fontos szerep, egy olyan szerep, amely nem feltétlenül rendelkezik olyan kapacitással, hogy ezt a feladatot megfelelően el tudja látni sem a pénzek elköltésében, sem az ellenőrzésében. 2013-tól induló programozási időszak, 2013-ig tartó programozási időszakból nekünk tapasztalataink vannak. Muszáj ismerni a helyi, a regionális, a nemzeti szabályokat és az Európai Uniós szabályokat ahhoz, hogy valaki ellenőrzési feladatokat tudjon ellátni. Eh, fontos eredményekre derült itt fény, hogy a képzésre van szükség, előkészületekre, tehát fel kell készíteni az érintett feleket, hogy aztán utána fel tudják használni ezeket a finanszírozási forrásokat. Mert már eleve az a tény, hogy különböző normatív keretek vannak, különböző eh, hatóságok működnek együtt a strukturális alapok felhasználásában, azt jelenti, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy egy eh, helyi önkormányzat mondjuk ezt meg tudná oldani nagyon hasznosak voltak egyébként az útmutatások, ezt szeretném elmondani például az RDF felhasználására, a szociális infrastruktúra támogatására. Megpróbáltunk egyszerre a támogatás és útmutatás mellett a kezelőhatóság, illetve az első szintű ellenőrzés, aztán pedig az audíthatóságok esetében is felhasználjuk ezeket az információkat. Olyan erőfeszítésről van szó, amelynek továbbra is folytatódnia kell az elkövetkezendő időszakban, a 2014-től 20-ig tartó időszakban. Tehát tulajdonképpen nem egy plusz felesleges struktúra az ellenőrzés. Ezt meg kell érteni, már eleve előre fel kell készülni az ellenőrzésre, hogy a az érintett felek már eleve ismerjék, tudják azt, hogy majd az ellenőrzés hogyan fog zajlani, fel, tudják, fel tudjanak erre készülni, hogy választ adjanak a kérdésekre, eleve egy olyan dossziét állítsanak össze, amely az ellenőrzésnél használható lesz. Tehát ez a hétköznapi életben is nagyon fontos, mert aztán az ellenőrzési feladatokat könnyíti ez meg. Persze az igaz, hogy a az ellenőrzés az mindig az egyes projekt típusához igazodik, a projekt méretéhez igazodik, és nyilván az érintettek, akiket vizsgálnak, ő hozzájuk is igazodik. Rengeteg ilyen ellenőrző lista van, amit figyelembe kell venni, rengeteg projekt van, különböző méretű, különböző jellegű, különböző szervezetek hatják végre ezeket a programokat, és csak arra utalok röviden, hogy most ugye az új programozási időszakban eléggé széles körben kívánnak teret adni a társadalmi innovációnak. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sok új ö, fajta ö, program és helyzet áll elő, nagyon-nagyon bonyolult helyzetek adódhatnak tehát, ugyanezt az úgymond ellenőrző listát használva nem lesz könnyű a feladat. A, már magának a, annak az elérése sem, hogy a helyes pénzkezelést el tudjuk érni, a gondos, a források gondos felhasználását. És akkor ez ugye még csak egy dolog, és nem említettem még ezeknek a projekteknek a céljait, az innovációt és így tovább. Ami pedig azt illeti, hogy milyen jellegű tevékenységeket támogat a társadalmi inklúzió célkitűzés, a szegénység enyhítése célkitűzés, el kell mondanom, hogy itt nagyon fontos a hatékonyság növelése, és az, hogy a köz és a magánszféra együttműködjön minden az innováció alá eh, tartozhat. A magán és a közféra partnersége is egy újdonság, az alapok együttes felhasználása is újdonság, a eh, helyi közösségek eh, részvétele, a területi az adott régióban, az állampolgárság erős, erősítése, az erőforrások megosztása, az úgynevezett welfare sharing is egy olyan dolog, ami nem feltétlenül számít most újdonságnak, mert a mi közönségeink is, közösségeink is ezzel kísérleteznek. Hogyha ma megpróbáljuk ezeket a dolgokat a két különböző szabályrendszerbe beilleszteni, beszorítani, az ESF és az EDF szabályrendszerébe, akkor azért nehézségekkel fogjuk szembe találni magunkat mert ellenállásba fogunk ütközni a strukturális alapok felhasználása kapcsán. Ugye mindenkinek nagy a lelkesedése az innováció esetében, de hát a rendelkezés álló lehetőségek eléggé korlátozottak. Most a több alapot felhasználó lehetőség itt van előttünk, de ezeket össze lehet kapcsolni, de az ellenőrzési rendszer az nem teszi lehetővé azt, hogy egyetlen egy ellenőrzéssel meg lehessen oldani ezeket a feladatokat, és ellenőrizik a szociális alapok, illetve az ERDF felhasználását. És ezzel kapcsolatban még valamit hozzátennék. Hát ugye két főigazgatósággal kell kapcsolatot tartani, amikor ezeket az alapokat felhasználjuk. A helyi szintű cselekvési terveket amikor elkészítjük, akkor ugyanúgy ez a két főigazgatóság van, akivel kapcsolatot kell tartani, és aztán utána jön az ellenőrzés az Európai Bizottság szerveitől, a számvevőszék, és ezt a témát is folytatom, amit, amit itt valaki javasolt, ugye, tehát a számvevőszék, a bizottság, az audit, ugye a tagállamok által végzett audit tevékenységek auditja. Ez mind-mind megtörténik ugyanolyan projektek esetében. És aztán minden, egy, minden évben jönnek újabb és újabb ellenőrzések, és ugyanazokra a projektekre rázúdul ezen szervek ellenőrzése, és három-négy havonta fel kell, hogy készüljenek egy-egy újabb ellenőrzésre, mert mindig jön valaki, de olyan szervezetekről van szó, civil szervezetekről, vagy kiszervezetekről, akik erre nem tudnak felkészülni, nincsen erre plusz struktúra, hogy ezt kezeljék. Tehát ezért van szükség, vagy lenne szükség racionalizálásra Tudom, hogy nehéz eh, ezt esetleg ezt a megfogalmazást a többi nyelvre átültetni. Tehát mielőtt a szabályrendszerben egyszerűsítési elemeket vezetünk be, talán az eljárásokat lehetne racionalizálni. Mindannyian így működünk, a helyi hatóságok és a regionális hatóságok, meg a nemzetiek is, nem csak a közösségi intézményekről van szó. És ezzel most már tényleg befejezem. Nagyon fontos előfeszítéseket tettünk, kulturális szempontból is. A 2014-2020-as időszak programozásai tervezésének köszönhetően integrált programokat választottunk. Nem mindenki választotta ezt, de mi azt választottuk, hogy több alapot felhasználunk, és a több alapot felhasználó programra is utalok itt. A végrehajtásra vonatkozó erőfeszítések legalábbis az első időszakban a nemzeti és az Európai Uniós szabályok alapján indultak el, de az a kockázat, hogy két párhuzamos vágányon fognak haladni, és közben nem fogjuk elérni, hogy hatékonyan, kerül, hatékonyan kezeljük ezeket a forrásokat. Ellent fognak állni a kezelő szervek, látják a töredezettséget, amihez hozzászoktak a múltban, és ehhez fognak ragaszkodni most is. Very much. I'm uh, a little bit nervous because I'm thinking about the timing. Köszönöm szépen az előadást, most pedig egy szemmel az órára tekintek és azonnal meg is adom a szót a következő előadónknak, a következő szakértőnknek, Gel Gris úrnak, az RDF részéről, aki Baden-Württembergből érkezett hozzánk, Németországból. Tessék, uram, öné a szó, és kérem 10 percben tartsa meg prezentációját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen hogy egy közgazgatási hivatal szempontjából bemutathatom ezt a kérdést, és bemutathatom ezeket a témákat. Egy néhány példát összegyűjtöttem eh, arra, hogy a mezőgazdasági alap és a regionális fejlesztési alap hogyan nem tud összekapcsolódni, és mi az, ami eh, megnehezíti az életünket. Nos, kik vagyunk mi? Én Stuttgartból érkeztem, ez a kis sárga pontocska, nem württembergből Hogyha nem tudják, hogy ez micsoda, akkor nézzék meg ezt a YouTube videót, ez egy nagyon kedves kis videó Baden-Württemberg tartományról. Az Azzal kezdeném, hogy ez a jogi keret, amelyben élünk, ez nem keret, hanem egy amőba. Az eszív rendelet, amiben nem tudnak megegyezni a nevében, egy, néha eszív rendeletnek, néha CSF rendeletnek mondják, néha tetőrendeletnek mondják, néha alaprendeletnek mondják, nincsen tartalma, ez is megnehezíti a dolgot. Ott van az RDF rendelet, hét végrehajtási rendelkezés, három delegált aktus, és annyira nehéz és bonyolult a kép, hogy az Európai Bizottság elfelejtette a régi végrehajtási rendelkezéseket hatájon kívül helyezni, és ezért ezek még mindig érvényesek. A második pont, amire szeretnék rátérni, ez a mezőgazdasági alap és a vidékfejlesztési alap, ezek még mindig nagyon idegenkednek egymástól, hogy úgy mondjam. Ez az F, F-re, itt látják a kezemben, ez 17 oldal, ez a mezőgazdasági alap. 90 eh, eh, cikk és 62 eh, paragrafus a másik, úgyhogy látjátok, hogy, látják, hogy nagyon különböző a két szabályozás. A regionális alá, alap a támogatási jog alá tartozik, míg a mezőgazdasági alap a vidékfejlesztés tervben tartalmaz támogatási jogi szabályokat. Tehát itt is két különböző támogatási jogi szempont merül fel. Nos, a mezőgazdasági alap és a regionális alap kapcsolatában hadd mondjak még néhány példát, amelyek komplikálják a dolgot. A kis infrastruktúrák például, az ITI, a delegált felelősség, a mezőgazdasági alapon, aztán a nettó bevételekről mondanék valamit, az egyszerűsített költségről, aztán a pénzügyi eszközökről és a szemvételről. Most nézzük a kis infrastruktúrákat. A kis infrastruktúrák a mezőgazdasági alap keretében ilyenek, mint amit itt látnak képen, ezek tájékoztatási táblák, információs táblák, például a túraútvonalak kijelölése. Németországban 3600 ezer euróig terjed ez, minden tagállam maga határozza meg, hogy milyen, tehát a, a költségvetés. költségvetés. 5 milliónyi támogatási költség lehet például egy ilyen kis infrastruktúra. Aztán nézzük a, a bevont hatóságok nak a, mm, a vonatkozó szabályokat. A líder cselekvési csoportoknak saját költségvetésük van, önállóan döntenek, a finanszírozás arányáról, de nem integrálják, nem integrálták ezeket a kifizetési hatóságba. Más a helyzet a városi önkormányzatoknál, a regionális alapokban az városi hatóságok az egyetlenek, amelyek a projektek kiválasztásával foglalkoznak, és a közigaz, az igazgatási rendszer részét, képes, részét képezik. Megvizsgálják, hogy ezek a projektek szervezetileg megfelelőek, pénzügyileg megfelelőek, a grémium megfelelően, van, megfelelően állt össze, van-e döntéshozási hatásköre, szétválasztás megtörtént-e, mit tesznek a a csalás ellen, mi a helyzet a részrehajlással, hogyha mind, valaki magára vállalja ezeket a feladatokat, hát gratulálunk hozzá, ő a hibás. Aztán nézzünk rá, nézzük meg a nettó bevételek finomságait. A regionális alapban a 65-ös cikk szerint a nettó bevételek, például a kutatási projektek esetében visszakerülnek a igazgatási hatósághoz. A Horizon 2020-ban azonban a támogatási keret érvényes, akkor itt a pénz visszakerül az intézményhez. Persze az intézményvezetője mit akar? Hát a Horizon 2020-at, mert akkor ő teheti zsebre a pénzt. Még egy kis példa. 2014-ben bevezették az, hogy a megtakarítások is nettó bevételt jelentenek. Mondok erre egy példát. Vegyük például egy óvodát, a németek nagyon szeretik ezt a témát, hogyha elképzeljük, hogy Elképzeljük, hogy hideg a tél, magasak az olajárak, a gyerekek korán érkeznek, korán el kell kezdeni fűteni, sokkal magasabb a költségek. A következő évben mondjuk pellettel fűtünk, később kezdődik a tél, enyhébb a tél, hasonlítsuk össze a költségeket. Csak hibázni lehet, csak, csak hibázni lehet, ezt senki nem tudja jól elvégezni ezt a feladatot. Akkor nézzük a kedvencem, a vesztőparipám az egyszerűsített költségek. Nos, e, kedves kollégák, 60 oldal az iránymutatás az egyszerűsített költségekhez. 60 oldal. Egyszerűsített költségelszámolás. 60 oldal. A tagállamok 35 oldalnyi e, kérdést tettek fel. E, kétszeresen kell ezeket megválaszolni. Hogyha ezek az egyszerűsített költségek, hát akkor holnap megeszem a nagymamámat. A pénzügyi eh, eszközök 13 különböző szab, ö, cikkben szerepelnek, 13 különböző helyen vannak ö, ezek szabályozva. Itt biztos, hogy hibázni fogunk. Ezt nem lehet hiba nélkül. Ö, elvégezni ezt a feladatot. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, két és fél kilogramnyi anyag vonatkozik erre, ez a hatalmas paksaméta. Ö, ez a szabályozás, ezek a szabályozások magukban rejtik a hibá esélyét. A csúcsot egészben az elszámolás. Ne felejtsük el, képzeljük el, hogy mondjuk a mezőgazdasági támogatásból a, a területi kifizetésből el kell számolni. Gazda évente ennyi és ennyi pénzt kap ennyi, ekkor és ekkor a területre. Mondjuk lezárom az évet, és akkor elszámolok, és akkor minden rendben. A regionális alapban 6-7 éves projektek vannak, hogyha látom, hogy nem sikerül lezárni a e, projektet, akkor a 6-7 évre visszamenőleg az egészet föl kell bontani. Ez tiszta bürokrácia, semmi értelme az egésznek. A második e, csúcs ebben az elszámolási témában a e, pénzügyi rendelet lehetővé teszi azt, hogy a kifizetéseket benne hagyjuk a számlák között, de más a helyzet a regionális főigazgatósággal. Még akkor is, hogyha csak elkezdem a jogosultság, a szabályossági ellenőrzést, szabályozást, szabályosságra vonatkozó ellenőrzést, ezt a kifizetést ki kell vennem az egész elszámolásból. Az egész projekt, minden projekt millió számlából áll, és egyes kifizetésekből. Tehát több száz számlám van, és ezek az, ezeket az egy, egyes számlákat képesnek kell lennem megtalálni, kivenni, megnézni, hogy ezek szabályosak vagy nem, és mindez évekre visszamenőleg. Tehát ennek az egész eljárásnak hatalmas, bürokratikus te, hatalmas bürokratikus teherrel jár. És mindez az eredményorientáltság nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen ezt az előadást, és biztos vagyok benne, hogy ezek az előadások majd mindannyiunkat inspirálni fognak, hiszen ebben nagyon jók vagyunk. Vasszile Dogáro következik a Temesvári Egyetemről. Öné a szó. Pentru această oportunitate, pentru invitația de a fi prezent la această uh, prezentare publică. Rezultatele materialului pe care îl voi prezenta în continuare are la bază uh, trei... E, Nos, nézzük, az általam előkészített prezentáció a tapasztalataimra épül egy kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó közvetítő cégnél. a Temesvári régióra vonatkoztatva. A gazdasági regionális fejlesztés a témám. Ezen kívül Csedrone professzor úr anyagára építem a prezentációt, ez egy 2011-es anyag. Először is szeretnék köszönetet mondani kollégámnak, Rész úrnak, aki nagyon sokat, sokban hozzájárult a mai előadásom előkészítéséhez. Van egy-két nagyon fontos célkitűzése ennek az anyagnak. A regionális együttműködésről beszélünk, az összefogott kombinált indi, indikátorokról, illetve az egyszerűsítésről, ezek a, valamint az értékelés kritériumairól. Nem az eljárás egyszerűsítéséről fogok beszélni, ez segítheti az európai alapok felhasználását. Én azonban egy másik uh, aspektusáról szeretnék beszélni az egyszerűsítésnek, ez pedig az intelligens egyszerűsítés. Azért, mert az ilyen típusú egyszerűsítés nagymértékben növelheti a kiadások az európai alapok felhasználásának hatékonyságát, illetve az alapok elosztásának kritériumát is. A közös kutatási központban, Szevijában, Spanyolországban megtörténtek az első lépések ebbe az irányba. Ott mérések készültek, megnézték, hogy hogyan alakul az európai alapok lehívása a különböző régiókban. Azt látjuk, hogy a gazdaságban egy nagyon egyszerű elv érvényesül, ez pedig a komparatív gazdasági előny elve. Amikor egyszerűsítésről van szó, három különböző területre összpontosítunk, három tudományos területre. valamint az egyszerűsítés jogi aspektusait is szem előtt tarthatjuk. Most a jogi aspektusokat szeretném félretenni, és inkább a tudományos területet szeretném taglalni. Ha az egész kérdést empirikus szinten kezeljük, akkor azt mondhatjuk, hogy egy minimális adatmennyiségre van szükség annak érdekében, hogy képet tudjunk alkotni az, egyszerűsít, az egyszerű, egyszerűsítésről, illetve az intelligens egyszerűsítés elvéről. Az európai közösség szintjén jelenleg nagyon jó eredményeket tapasztalunk, hála a különböző egyetemek kutatásainak. Például a Dróningeni Egyetem kutatásaira gondolok, ők kimutatták, hogy az országok, illetve a régió közötti transfer hozzáadott értéket képviselhet. Vannak más egyetemek, akik szintén megmérték a NAC 2 kategóriába tartozó régió közötti transfereket. Azt tapasztalták, hogy ez létfontosságú a kohézió garantálása szempontjából, illetve annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni ezeknek a régióknak a specifikus tulajdonságait. Ezen kívül nagyon fontos a területi, megfelelő területi elhelyezés, hogy két különböző régióban ugyanolyan projekteket is lehessen finanszírozni a szolgáltatások, illetve a célkitűzéseket nagyon pontosan meg kell fogalmazni, körvonalazni kell, így lehet garantálni a források leghatékonyabb felhasználását, illetve így lehet megtakarításokat eszközölni, például az energiafelhasználás területén egy olyan egyszerűsítési keretet ajánlok a figyelmükbe, amely intelligens és amely több indikátorra épül. Például az ágazat, az adott ágazat termelékenysége. Egy példát szeretnék ajánlani a figyelmükbe, például Ausztria esetét. Itt a konvergencia területén nagy eltéréseket látunk. Fontos volt tehát, hogy a specializált ágazatok között koordináció jöjjön létre. Nagyon jó lenne, hogyha partnerségi megállapodásokat írnának alá az érintett régiók, hiszen nagyon fontos a területi elosztás, enélkül Enélkül sajnos az alapok felhasználása nem megfelelően történik, és átfedések alakulnak ki. Például, hogyha értékelést kívánunk készíteni a foglalkoztatottság növeléséről, akkor elég egy, egy népszavazás eredményére utalni. Például az Egyesült Államokban ez alapján készítenek forecastot, különböző szakterületekre lebontva, jó pár évre előre nézve. Ez pontos kritériumok alapján történik. Az ilyen projekciók nagyon részletesek, nagyon átfogóak, és így a gazdasági politikát erre lehet építeni. Ugyanilyen jellegű projekciók készültek Európában. Azt gondolom, hogy ilyen jellegű erőfeszítésekre van szükség, annak értékében, hogy sokkal pontosabb kritériumok alapján tudjuk elosztani az európai alapokat, pontosabb, jobban meghatározott kritériumokra van szükség, mint amilyennekkel jelenleg rendelkezünk. Hogyha egyértelmű indikátoraink és pontos indikátoraink vannak, akkor ez nagyon hasznos lehet az alapok allokációja szempontjából. Ugyanazt a politikát kell alkalmaznunk a különböző kategóriákban, nem csak a NAC 2 régiókban, hanem más kategóriákban is. Szeretnék visszatérni arra, hogy nagyon fontos a partnerségi megállapodások aláírása nem csak két régió között, hanem több régió között is, hiszen így közös csapatokat lehet felállítani, és így, ahogy mondtam, elkerülhető az, hogy ugyanazt az alapot ugyanolyan típusú projektekre használják két külön régióban. Sokkal jobb, hogyha ezeket a projekteket ö, fúzionáljuk, és sokkal hatékonyabban felhasználhatjuk az Európai Uniós forrásokat. Az EU szintjén a szétkapcsolásról beszélünk, a, egyrészt egy forrás fogyasztásának csökkentéséről, másrészt pedig a termelékenység növeléséről van szó más kritériumokat is felhasználhatunk, mint például a GDP kritériumát. Én az elemzésekre építettem, amelyek ezen szétkapcsolásra alapszanak, alapulnak. Nagyon fontos, hogy megfelelő megtakarításokat tudjunk eszközölni, és ott van a konvergencia célkitűzése a kohézió területén, ez 2007-2013-as időszakra már meghatároztuk, és ugyanez lesz igaz a 2014-2020-as időszakra. Ezen célkitűzések értelmében nagyon nehéz lesz megvalósítani a elképzeléseket, hogyha nincsenek meg a jó módszereink, a jó kritériumaink. Új indikátorcsoportot kell felállítani, ez az egyetlen lehetőség arra, hogy hatékonyan használjuk fel az európai alapokat. A Szeviai Egyetemi kollégák, ahogyan elmondtam, elemezték a kereskedelmi kapcsolatokat a különböző régiók között, Például Berlin, Berlint vizsgálták 2010-ben. Ez a tanulmány rendkívül fontos, rendkívül hasznos. Tehát megnézték, hogy Berlin régiójának a kereskedelmi kapcsolata hogyan alakul más régiókkal. Ez egy nagyon hasznos tanulmány, mert megvizsgálták, hogy milyen előnyök származtak ebből, mik voltak a hátrányok. Európai Uniós szinten de ugyanígy érdekes ez az EU és az EU partnerei, partnerei közötti kapcsolatok elemzésére, gondolok például Indiára vagy az Egyesült Államokra. A komparatív előny elve kapcsán egy-két részlettel szolgálnék. Van egy ország, és van jó pár termék, amelyel, amelyel kereskedünk. Egy matematikai képletet alkalmazhatunk a specializáció mérésére egy adott termékre levetítve, illetve egy ágazatra levetítve. Meg kell nézni, hogy hogyan fordíthatjuk mindezt az adott ország előnyére. Stanislav matematikus kapta meg a Nobel-díjat 1970-ben, nagyon fontos eredményeket ért el. A strukturális alapok felhasználása a vállalkozások esetében lehetővé teszi azt, hogy a vállalkozások érdekeit társadalmi szinten határozzuk meg. Megnéztük a profittal kapcsolatos kutatásokat, ezek így a kollektív értéket, a kollektív érdeket mérik. És ez fontosabb a társadalom szempontjából. Beszéltem eh, Ausztria példájáról, illetve bemutattam azt is, hogy Ausztria eh, óriási erőfeszítéseket tett a specializáció területén. Mm, meg kellett vizsgálni azt is, hogy milyen hozzáadott érték jelent meg közvetett, illetve közvetlen formában. Ausztria a számítások alapján egyike azon ritka országoknak, amely tiszteletben tartja az intelligens specializáció elvét egy-két ágazatot vizsgáltunk meg, és megnéztük a bruttó hozzáadott értéket egyfőre levetítve, a másik oszlopban pedig a fizetéseket látják. Egyértelmű, hogy mekkora tehát ez az ágazat, a grafikonból jól látható. Aztán beszéltem erről az eszközről, amelyet az Eurostat kérésére hoztak létre, és amely mintegy 30 éves németországi kutatói tapasztalatra épül, a különböző egyetemek munkáját fogja össze. A források felhasználását méri az anyagok, illetve az energia felhasználását. A strukturális alapok esetében a legapróbb részletekbe kell bocsátkoznunk, hogyha a jó kritériumokat akarjuk fölállítani. Egy másik példát is szolgálok, a fogyasztás mérjük különböző kritériumok alapján. Gondolok itt az egyes országok anyagfelhasználására, illetve az egész Európai Unióra vetítve is adatokat szolgáltatok. Nagyon fontos a csökkentés ebben az utolsó időszakban, a csökkenés, kritériumokat, ilyen típusú kritériumokat kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy az összes projektet értékelhessük. Itt láthatóak az eredmények. Egy másik tanulmány eredménye, amelyet az Európai Parlamentnek készítettek, és amely a források hatékony felhasználását méri. Itt többek között német vállalkozásokat vizsgáltak meg, aztán extraporálták ezeket az adatokat az egész Európai Unióra nézve. A táblázatban a különböző területek, régiók adatait vettem össze, például a Temesvári régió adatait a Románia teljes területére kivetítve. Itt jól látható, hogy a termelékenység hogyan növekedett 2000 hogyan növekszik 2013 és 2050 között. Specializáció nélkül egy másik régió esetében nehéz lenne a forrás felhasználást csökkenteni jelenleg. Ez a specializáció csak egy adott területre érvényes. Zárásképpen hadd mondjam el, hogy az Estroa platform munkáját, megkezdett munkáját folytatni kell. Nagyon fontos, hogy ezt az anyag és energiafelhasználási kritériumot továbbra is felhasználjuk. Progresszív eljárásra van szükség a nemzeti és európai stratég, statisztikák alapján tudjuk felállítani a megfelelő kritériumokat. Arra is szükség van, hogy intelligens specializációt vezessünk be minden európai régió esetében. Egyszerű eszközökről van szó, amelyeket egyszerű bevezetni, És nagyon fontos az is, hogy előre megbecsüljük a munkaerőpiac változásait az egyes országokra levetítve. Például 2020-ra Románia, Románia esetében mintegy 6 tízezer emberrel csökken majd a lakosság, de nagyon nehéz lesz majd megtartani a munkaerőpiacon az egyensúlyt, gondolok itt az aktív és a nem aktív lakosságra. Természetesen a stratégiákat koherens formában kell alkalmazni az Európai Unióban, nagyon fontos a valós korreláció. Itt látható a specializáció jelentőségének összefoglalása, ez rendkívül fontos, és a számítások alapján azt mondhatjuk, hogy Románia mintegy 5 milliárd eurót fog elveszíteni évente a specializáció hiánya miatt, illetve a know-how átadásának hiánya miatt, a hatékonyság hiánya miatt. Ez nem azt jelenti, hogy nem tartjuk be a szabályokat, szabályokat hanem nem teszünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a hatékonyságot növeljük. Mindemellett egy megfelelő projekciós modellre van szükség, amely a munkaerőpiac változásait előrevetíti. És végül közös stratégiát kell létrehozni, valamint az európai alapok allokációját kell megvizsgálni, méghozzá az úgynevezett fiatal iparágra kell összpontosítanunk, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy a gazdaság növekedését Európai Uniós szinten biztosítsuk. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ezeket a különböző megközelítéseket meghallgatni az egyszerűsítés témájában, és most átadom a szót a kollégáknak. Kérdéseket, javaslatokat várunk. Novakov úr. Először Novakov úr szól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy, örülök, hogy helyi önkormányzatok és kedvezményezettek vannak itt körünkben, és ők beszélnek, mert ott a politika, ahol az emberek vannak, ahol ez megvalósul, nem pedig az európai intézményekben. Tehát a kedvezményezetek és a helyi önkormányzatok képviselői tulajdonképpen az irányító toronyban ülő személyek, akik az Európai Unió nevű repülőgépnek megmondják, hogy merre menjen, és érdemes rájuk figyelni, mert néha azt hiszük, hogy jó, minden rendben van, és hogyha mi megszavaztunk valamit, akkor az jól is fog majd bonyolódni, de nem mindig van így, ez a repülő viharba is kerülhet. Ha ez túl sok papírmunka, mondom itt a német kollégának, akkor nézze meg a Horizont 2020-hoz kapcsolódó papírhegyeket. Nagyon sokat beszélhetünk a problémákról, de jobb a megoldásra koncentrálni. Én tudom, hogy ez nehéz, és azt is tudom, hogy a bürokrácia, az administratív intézkedések, nem igazán ösztönzik a kedvezményezetteket, vagy leendő kedvezményezetteket arra, hogy a regionális politikát kihasználják, inkább elmenekülnek a kohéziós forrásoktól. a vállalatok is inkább bankételt vesznek fel, és azt fizetik vissza, mint sem hatalmas papírhegyeken rágják át magukat, elolvasva az eljárásokat és szabályokat, amelyeket a tagállamok elírnak. Az európai tagállamok hagyják végre az európai költségvetést, idézőjelben a kohéziós költségvetést, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy a kedvezményezettek életébe ennyi, ilyen sok akadályt és bürokratikus nehézséget építsünk be. Nagy megtiszteltetés, hogy a vendégeinket most itt meghallgathattuk, és a véleményükre is kíváncsi vagyok. Mi lenne, hogyha a standard eljárásaink lennének a közbeszerzésre EU szerte? Hát ez sokat segítene. Képzeljék el, hogy mondjuk én egy cég vagyok, és egy lengyel vagy egy holland közbeszerzési eljárás érdekel engem. Már eleve két különböző jogrendszer, két különböző eljárás, hát az biztos, hogy nem ösztönöz engem arra, hogy pályázzak, inkább ö, kimaradok ebből. Tehát miért nem egyszerűsítjük ezt, vagy miért nem egyszerűsítjük az audit eljárásokat? Mi lenne akkor, hogyha mondjuk európai vagy nemzeti intézmény auditja valamit jelent a másiknak? Ez beszámítható lenne. Mindjárt költségeket lehetne megtakarítani, ahelyett, hogy egy projektet többször is auditálunk. Úgyhogy nagyon nagy örömmel és kíváncsian fogom hallgatni, hogy mit mondanak erre a vendégeink. Köszönöm szépen, Eterics úr! Kérem, megkérhetem, hogy rövidebb legyen, csak hogy az időt betartsuk? Uh, wow, we've just gone through uh, an, over an hour of... Um... Mondja Eterics úr, hogy hát egészen fantasztikus volt ez. Nagyon köszönöm az előadóinknak. Úgy érzem, hogy most eh, itt egyetemi tanárokkal vagyok körülvéve, és egy egész egyetemi jegyzetet tömtek a fejembe ilyen rövid idő alatt, nagyon sok hasznos információt adtak de ez nem az a fajta egyszerűsítés, amiről sokan beszélnek. Ha jól értem, egyszerű hétköznapi emberként, akkor önök azt mondják, hogy egyszerűsítjük annak a módját, hogy többet tegyünk. Tehát, hogy többet lehessen költeni, többet lehessen ellenőrizni, többet elérni, és ez legyen egyszerűbb. De közben ebben a szakbizottságban sokszor felmerül, hogy a pénz nem mindig arra jön, hogy az ember azt csinálja, amit akar és mi inkább arra gondoltunk, hogy hogyan lehetne meghatározni azt, hogy kevesebbet tegyünk, rendben van, de hatékonyabban és kevesebb költséggel. Közben itt a vita arról folyik, hogy hogyan lehetne többet elérni, de a bürokraták szempontjából hatékonyabban. Én egy egyszerű kérdést tennék fel. Felmerült valakinek a fejében az, hogy ez a hatalmas energia gondolkodás, ami ide be folyik ebbe a bürokratikus gépezetbe. Felhasználható lenne arra, hogy kevesebbet tegyünk, jobban és demokratikusabban, és azt teljesítve, amit az embernek akarnak, emberek akarnak, ahelyett, hogy ilyen sokat tegyünk, de tényleg nagyon-nagyon jól képzettek, és nagyon érdemes volt önöket meghallgatni. Gratulálok minden előadónak, köszönöm. Vána? Köszönöm, Vána asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a szakértőknek, kiváló előadásokat hallottunk, konkrét javaslatokat hallottunk. Ez nagyon fontos a szakbizottságnak, hogy önökkel tapasztalatot cserélhetünk. Amikor egyszerűsítésről beszélünk, és a bürokrácia leépítéséről, ennek különböző dimenziói vannak az egyszerűsítés, a döntéshozás egyszerűsítése, az objektív elemzés, evaluáció, mindennek nagyon fontos demokratikus szempontja is vannak, kit vonok be, kivel tárgyalok, milyen partnerekkel, az arányossági elv, fontos az intézkedések, hogyan hatnak például a KKV-kre de ezzel, emellett van egy fontos minőségi aspektus is. Hogyan lehet elérni azokat a minőségi célokat, amelyeket kitűztem az Európai 2020-as célok például, hogyan lehet ezeket jobban elérni, ehhez hozzájárul az egyszerűsítés. Például hogy a fenntartható projekteket, a szociális projekteket ösztönözzük. Az első eh, kérdésem, hogy a kvalitatív aspektusokat tekintve hol látnak eh, lehetőségeket. Aztán eh, Hüssz úr nagyon képletesen és nagyon egyértelműen ábrázolta itt, hogy a mezőgazdasági alapok és a regionális alap miért nem tudnak közeledni egymáshoz. Miért, mik ennek az okai, még kicsit konkrétabban el tudná mondani, mely és milyen megközelítést alkalmazna az esetleges harmonizáció esetére. Köszönöm szépen, elnök. Albrecht úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos Több elem eh, van itt eh, ebben a eh, vitában, amelyre ki kell térnünk. A kohéziós politika struktúrája az egyik. A vita ezen pontján, és ez egy nagyon hosszú történet, az európai politikák és E, ezek következményei, e, a különböző bizottságok közötti kapcsolatok, a különböző főigazgatóság közötti kapcsolatok, a különböző szakbizottságok közötti kapcsolatok. Ezek a problémák, amelyeket itt említettek, ezek nem csak a terepen merülnek fel, hanem konkrét, nagyon fontos az, hogy teljesen eltérő politikai megközelítések vannak az Európai Parlamentben. Nagyon nehéz itt a parlamentben is beszélni egymással, megegyezni, mindenki a saját ügyéért harcol. A, vannak a foglalkoztatásiak, a szociálisak, és vannak a, a regionálisok, ugye? Tehát két különböző szakbizottság van. Amikor előkészítettük a rendeletet, akkor ez nagyon megmutatkozott. Úgyhogy valódi csata volt ezzel kapcsolatban, ki mennyi pénzt nyerhet és hogyan lehet eljárni. A cél az volt, hogy ne egységesítsünk különböző alapok, különböző ellenőrzések, különböző eljárások, és ennek ez lett a következménye. Önök bemutatták az a nézőpontjukat, álláspontjukat a témával kapcsolatban. A megoldás az, hogy egy alap legyen. Egy alap. Most itt politikai harc folyik, és ez az egész egy nagy káoszba torkolott. Egy alap, szélesebb körű hatály meghatározással. Ez az egyszerűsítés. Minden egyes egyszerűsítés még bonyolítja a helyzetet. Még száz oldalt kell írni ahhoz, hogy megmagyarázzuk, hogy hogyan akarunk egyszerűsíteni. Egy másik probléma, na, nem fogok nagyon belemenni, csak egy kicsit, ez a teljesítmény alapú költségvetés. Pontosan ez az a vita, amiről itt is szó van, és az indikátorok. Egy valódi vita, valódi harc, a kérdés, nagyon kevesen gondolkodnak a teljesítmény alapú költségvetésről sokkal többen gondolkodnak azon, hogy hogyan lehet ezt ellenőrizni. Az eredménye az az, hogy egyre több az ellenőrzés, és egyre kevesebb az eredmény alapú költségvetés. Tehát kicsit szélesebb körben kellene gondolkodni, de mi csak mindig állandóan csak az ellenőrzésre gondolunk holott az ellenőrzés költségei magasabb, mint a költségvetési bevétel. Tehát az embereknek egyre kevesebb motivációja van, egyre kevésbé motiváltak arra, hogy projektet, pályázatot indítsanak, mert egyre bonyolultabb a helyzet. A kevésbé fejlett országokban világos a motiváció, európai pénzre van szükség. Ezekben az országokban, ahol kis, kevesebb a strukturális alap kihasználhatósága a fejlettebb országban, ott az emberek bedobják a törölközőt és más irányba tekintenek. Németországban, Franciaországban, Olaszországban lépésről lépésre ez leépül. Ez a ti problémátok, ez a ti terhetek, nektek kell ezzel megküzdeni, mondják. Kis pénzért kevesebb pénzet kapunk több bürokratikus ráfordításért, hát ezért ez nem egy jó üzlet. Ez az a két elem, ami világos üzenet lehetne. Egy alap legyen, egy alap, ha nem, akkor a problém nem ö, oldódik meg. Ö, és a teljesítmény alapú költségvetés legyen teljesítmény alapú költségvetés, ne pedig az ellenőrzés ö, ö, harapozzon el. Van Nisztelrooy úr következik. Comment on csak egy megjegyzés. Nagyon hasznos előadásokat hallgathattunk ma délután. És engem ez érdekel egyébként, Jan lesz a Költségvetési Bizottságban az MMF félidős felülvizsgálatának témájában. Én látom, hogy te már próbálod is elkezdeni a munkát, ez egy nagy falat. De hát állásfoglalást készít a parlament néhány napon belül, úgyhogy azért az érdekelne engem, hogy mondjuk mit tudnának a kohéziós politikában mondani, ha azt kérném, hogy a három gyors szabály, három jó javaslat, amit felhasználhatnánk a vitában. Köszönöm, Preszle asszony. Thank you, President. Köszönöm szépen. Bresszó asszony. Hát igen, én is osztom a, azokat a megjegyzéseket, amiket Olvis kolléga tett. Amikor egyszerűsítésről beszélünk, akkor mindig két aspektust kell ész, észben tartani. Az egyik, hogy a különböző alapokra különböző szabályok vonatkoznak, és ez megakadályozza a több alap együttes felhasználásában a program, az együttes programozást, tehát ezzel kapcsolatban muszáj nagyon határozottnak lennünk legközelebb. Először is egyezzünk meg, mi és egyezzenek meg a biztosok, egyezünk meg egymás között, minden alapra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, és akkor így a több alap egyszerre történő felhasználása is sokkal könnyebb. A második megjegyzés pedig, hogy nem lehet elképzelni azt, hogy az eredményekre több figyelmet eh, fordítunk, Persze nyilván az eredmények a legfontosabbak, miközben a régi szabályokat tartjuk életben. Tehát nyilván eh, formális ellenőrzésekre szükség van, pénzügyi ellenőrzésekre is, és érdemes azt mérni, hogy az eredmény az megfelele az eredeti célnak, mert egyébként a kockázat az lesz, hogy csak az eredmény teljesítését nézzük-e, és ez aztán majd egyre bonyolultabb bürokratikus komplikációkhoz vezet. A kollégák biztos emlékeznek arra, hogy előfordul, hogy mondjuk, az a, hogy vannak olyan lehetőségek, amelyek startupokat támogatnak, és hogy azt célozzák, hogy ezek a startupok be tudjanak indulni, önállóak legyenek. Amikor kevés erőforrást használnak fel, akkor idézőjelben lájtosabban kell ezeket ellenőrizni, de legyünk nagyon határozottak az eredmények témájában, mert az európai erőforrások felhasználásánál az eredmény, a végeredmény nagyon fontos, és engem érdekelne az is, hogy a kollégák tudnak-e például segíteni a különböző tapasztalatukkal, hogy hogyan tudjuk jobban meghatározni azt, hogyha az eredményt értékeltük, akkor zárjuk ki a részletes alapos formális ellenőrzést, mert ugye ott van, elértük a célt, az eredményt teljesítették, akkor nem kell szörste hasogatóan mindent ellenőrizni. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. I do not... Köszönöm szépen. Nem látok további kérdezőket, senki nem jelentkezik a szóért, úgyhogy akkor most az Európai Bizottság képviselőjének adhatom meg a szót. Keresem, látom, látom, uram, parancsoljon, öné a szó. Érdekes lesz meghallgatni a bizottság megjegyzéseit ebben a témában. Köszönöm szépen. Marigilend vagyok, és az operatív hatékonysági osztályt vezetem a regionális politikák főigazgatóságán. Szeretnék köszönetet mondani először is önnek, elnök asszony, azért is, hogy kezdeményezték ezt a meghallgatást, amelynek a témája az egyszerűsítés itt a Regiszakbizottságban. Nagyon fontos ez a téma, és nagyon fontos az is, hogy széles körű eszmecserét folytassunk róla, minél többek bevonásával, annál jobb. Így lehet hasznos tanácsokat összegyűjtögetni a témában. Egy-két felvetésre hadd reagáljak így az elején, amelyeket itt a szakértők tettek. Dr. Rees például több megjegyzést is tett ugye arról, hogy hány fajta rendelet és útmutatás létezik, és hogy hány dokumentum és hány oldal, és a többi azt hiszem ő nagyon jól illusztrálta ezt a megjegyzését, és hatalmas mennyiségű papírkupac és papírmunka vár mindenkire, ezért egyébként én az iPad-emen szoktam ezeket hordozni. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy ennek a dokumentációnak nagy része az leginkább a tagállamoknak a kérésére született. Különösképpen az útmutatásokra utalok itt. Én egyébként a az útmutató dokumentumok koordinálásáért vagyok felelős a főigazgatóságomon belül, és a plegykák ellenére mi nem szórakozásból gyártjuk ezeket az útmutatókat, hanem akkor, amikor bennünket erre megkérnek. Például az egyszerűsített költségekre vonatkozó útmutatás a foglalkoztatási főigazgatóságban dolgozó kollégáim készítették ezt, és azért ilyen hosszú, mert a tagállamok kérdéseire, valamennyi kérésére próbáltunk, kérdésére próbáltunk válaszolni, hogy hogyan valósítsak ezt meg. A kemény munkák ellen, munkánk ellenére azt mondom, hogy mégis ugyanebben a témában több tucat kérdést kapunk, és ez ugye a teljes tortának csak egy kis szelete, a politika alkalmazásának csak egy kicsi része. Persze nagyon jó bizottsági hivatalnokok vagyunk, megválaszoljuk a felvetett kérdéseket, és ez egyre több papírt generál. Tehát egyfajta szimbiózis van itt egy kicsit a papír mennyiség és a kérdések mennyisége között. Szerintem legyünk azért reálisak a 2014-2020-as programozási időszakban. Az biztos, hogy nem lesz itt új tűzijátékszerű útmutató tömkeleg, meg szabálytömkeleg, és így tovább, ahogy a Obricht túl javasolta. Én ezt majd meghagyom a parlamentnek, hogy gondolkozzon erről a 2020 után. Viszont a többi szakbizottsági tag és felhívta erre a figyelmet, arra figyeljünk oda, hogy most mit tehetünk. Tehát a folyamat jelen fázisában, szakaszában mit tudunk tenni. És azért eh, fontos azt elmondani, hogy magában a rendeletben is nagyon sok érdemi egyszerűsítési lehetőség van. Ez ugye a fő rendelet, a CPR rendelet, ez ugye a standard rövidítés, akkor már ezt is egyszerűsítettük, hogy nem kell állandóan kimondani a rendelet nevét, hanem azt mondjuk, hogy a CBR rendelet, ugye a Common Provisions, Provisions Regulation. Nincsenek kötelezettségek, ez annak a következménye, amilyen tárgyalás bonyolódott ezen eh, rendelet kapcsán. Nagyon sok partner ugyanis nem akart ilyet, nem akart kötelezettségeket, hanem rugalmasságot szeretett volna a teljesítésbe. És Kendele asszony, amikor a Puljabeli programról beszélt, eh, említett egy fontos dolgot, ugye, hogy több ö, alapot használnak fel egy programon belül, az ERFÁT, az ENFÁT és így tovább, de nagyon sok tagállam van, akik nem akarták ezt, és nem is jártak így el, tehát nem használnak fel több alapot egy programon belül. Több dologra akartam kitérni, az egyszerűsített költségeket már említettem. Ennek a legnagyobb a potenciálja valószínűleg, tehát ezt tudja a legjobban egyszerűsíteni a kedvezményezettek érde, életét. Vannak enne, van ennek opportunity költsége, mert ugye a standard költségeket le kell fektetni, megnézni, hogy mi történt eddig, és ennek alapján kiszámolni, hogy akkor mit kell a jövőben felhasználni. De ha egyszer ez megvan, akkor utána már sokkal egyszerűbb. Hogyha beszélünk olyanokkal, akik különösképpen kohéziós programok esetében az egyszerűsített költségprogramokat működtet, akkor szerintem nehéz lesz olyan valaki találni, aki vissza akar térni a régi rendszerhez. Ezért vagyunk ennyire határozottak a főigazgatóságon belül, és ezt a megközelítést promotáljuk. Tyson biztos is ezt szeretné, és az a finanszírozásnak a felét is megpróbáljuk az egyszerűsített költségeken keresztül elintézni, és mindennek komoly kihatása van az auditra is, mert ha valakinek egyszerűsített költségrendszere van, akkor ez azt jelenti, hogy az audit követelmények is karcsúsodnak, méghozzá igen jelentősen. Jegyeztem azt, amit több hozzászóló mondott eh, audit kérdésben és az audit terhek kérdésében, de azért azt el kell mondjam, hogy az én megközelítésem egy picit más. Értem a frusztrációt, értem a megjegyzéseket arról, hogy ez mekkora teher, de sokkal jobban érteném ezeket, hogyha az átfogos kohéziós politikai hiba ráta más lenne. Nagyon nehéz lenne igazolni azt, hogy az auditokat karcsúsítjuk és csökkentsük, miközben a hiba arány ekkora. Túl magas nagyon nehéz addig visszalépni, amíg ez nem csökken. És szerintem az egyszerűsített költségek egyébként sokat segíthetnek itt. A harmadik dolog, amire akartam utalni, különösképpen azért, mert az egyik szakértő utalt erre, a közös cselekvési tervek. Egyáltalán nem igaz az, hogy az Európai Bizottság ezeket abba hagyná. Egyáltalán nem erről van szó. Van egy igen vaskos útmutató, ott vannak benne a magyarázatok, a tanácsadás, a lehetséges opciók. Készen állunk arra, hogy bármilyen fajta managing hatósággal, vagy tagállammal, bárkivel leüljünk, és ezt megbeszéljük. Az igaz, hogy nagyon csalódottak vagyunk, mert a tagállamok és a program, fele, programokért felelős hatóságok nem nagyon mutattak érdeklődést ez iránt. Lehet, hogy ez talán azért van, mert most egyelőre az új programok elindítására és végrehajtására összpontosítottak, és akkor, hogyha ezen már túl vannak, akkor talán jobban fogja őket ez érdekelni, és ahogy mondom, mi nagyon szívesen megvitatjuk ezt bárkivel, segítünk bárkinek. Krecu biztos, az én biztosom nagyon szívéhez közel állónak érzi az egyszerűsítést, és azt, hogy ez a kedvezményezettek életén könnyítsen, és ezért hozott létre a biztos asszony egy új, magas szintű csoportot, amely ezt az egyszerűsítést figyeli, és a jövő héten kezdi meg a munkáját. És Sim Kalasz eh, az elnöke egyébként, ugye volt eh, bizottsági alelnök, tehát eh, nagyon komoly a munka, az a cél, hogy több opciót is megvizsgáljanak, az egyszerűsítést célozandó az egyszerűsített költségek plusz az elkohézió, ezek közé tartozik, és az is, hogy megnézzék, hogy a tagállami programok hogyan használják fel ezeket és ahol a tagállamok és a programok nem használják fel ezeket, akkor szeretnénk lépéseket tenni, hogy ösztönözzük őket erre, hogy azonosítsuk a jó gyakorlatokat, ahol ez így történik, és ezeket megosszuk másokkal, hogy a többi tagállam is tudjon tanulni a jó példákból. Ezt szeretném még egyszer aláhúzni, hangsúlyozandó, hogy nagyon-nagyon komoly lehetőségek elérhetőek mindenkinek, használják ezeket ki. Fontos, hogy a strukturális és egyéb alapokat vonzóvá tegyük, és hogy kihasználjuk a bennük rejlő lehetőségeket. A kedvezményezettek számára legyen ez vonzó, azért, hogy meglegyenek az eredmények, ahogy erre megint utaltak a kedves képviselők. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you. Thank you very much. It was a very strong um, statement on... Köszönöm szépen, nagyon határozott mm, megnyilvánulást hallottunk itt a bizottság részéről. Most pedig a meghallgatásunk végén, lezárásként megadom a szót a vendégszakértőknek, hogy reagáljanak és a záró üzenetüket megfogalmazzák a közönségnek, a hallgatóságnak. Úgyhogy a hölgyekkel meg is kezdjük. Kérek mindenkit, hogy két percben próbálja meg a záró megjegyzését elmondani. It was a very rich, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy elmondta, a gyümölcsöző volt ez a vita, ez az eszmecsere. Követtem a kérdéseket, a megjegyzéseket, és azt kell, hogy mondjam, nagy örömömre szolgál, az, hogy az általam említett gondolatokat önök is felvetették. Különösen Orvistóra gondolok, természetesen egy oldalon állunk, amikor azt kéri, hogy a szabályokat egységesíteni kell, és egy forrást kell ehhez igazítani. Tehát ebbe az irányba haladunk. Optimista hangot ütnék meg, az administratív terhek csökkentése a minden egyes szint számára közös célunk. A megvalósítás azonban kérdéseket von a maga után, hogyan lehet ezt elérni, hogy hogyan, Fenriszteroy úr, nos, konzultálnom kell a kollégákkal, és csak akkor tudok javaslatokat tenni, de azt hiszem a jelenlegi eszmecsere eszmecsere azt mutatja, hogy az auditok mechanizmusának egyszerűsítése mindenképpen az egyik megoldás. Egy jobb szabályozási csomag keretében egyértelműen látjuk, hogy a bizottság azt kéri, a nagy dolgokra összpontosítsuk, próbáljuk meg csökkenteni az, hogy túlságosan a részletekbe bocsátkozzunk. Ez azt is jelenti, hogy látnunk kell, hogy a jobb, jobb szabályozási kezdeményezés milyen hatással van konkrétan a kohéziós politika egyszerűsítésére, illetve a benne levő, a mögötte húzódó elvekre. Mindemellett azt gondolom, hogy eléggé ösztönző az, amit a bizottságtól hallottunk, a közös fellépésről, a közös cselekvési tervről, ez nagy örömömre szorgál, de a más javaslatok keretében is ugyanezt gondolom, meg kell majd nézni, hogy hogyan lehet ezeket konkrét javaslatokká fordítani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Már de elszony, öné a szó. Provo riprendere la questione. Én megpróbálom Megpróbálom megválaszolni ezt a kérdést, tehát nyilván nem lehet három napon belül megoldásokat javasolni. Ha mindent három nap alatt meg, tudtunk, meg tudnánk oldani, akkor a parlament meg a bizottság is már reagált volna, tehát én inkább arról beszélnék, hogy a jelen körülmények között mit lehet tenni. Tudjuk, hogy most akkor ugye több alap van, több különböző alap, amely rendelkezésre áll. De azért vannak bizonyos korlátok, határok, és ezeket egy picit tudni kell mozgatni, esetleg az ERFA, a szociális arap és egyebek esetében, azért, hogy a lehető legjobb eredményt megpróbálhassák megcélozni az érintettek. Például szociális innováció, mondjuk az a cél, hogy a területen fejlesztenek ki szolgáltatásokat az állampolgároknak, amelyek lehetővé teszik, hogy mondjuk új befogadó modelleket kísérletezzenek ki. Ez egy nagyon tág koncepció, de most így csak arra utalok, amit ugye mindenki betesz a szociális lakhatás címe alá. Ez mit követelne meg? Először is szolgáltatások, illetve bocsánat, nem szolgáltatások, hanem tevékenységek, amelyeket az Európai Szociális Alap finanszírozhat, plusz szükség van befektetésekre, amelyeket mondjuk az ERFA finanszírozhat, és az egyik esetében mondjuk egy helyi önkormányzat, vagy önkormányzatok szervezetekkel, hogy legyen, a másik oldalt pedig magánszervezetek, de ezek együttműködve talán nagyobb ösztönzést adhat, adhatnak egy ilyenfajta innovációnak, egy új valóságnak a helyi szinten. Hát nem kérhetjük ettől a két féltől, hogy teljesen más időbeosztással dolgozzon, és teljesen más célkitűzéssel dolgozzon. Mondok még egy példát. Ugye vannak ezek a mutatók, amelyeket mindannyian felhasználtunk az operatív programok lezárásokor, illetve értékelésekor, és ezek is eltérnek egymástól. Hát gondoljuk, gondoljunk csak Púlya példájára. Mi vagyunk azon kevés régiók egyike, amely most ezt a megoldást válaszolta. Ugyanarról a dologról kellett beszélnünk két különböző esetben, és új különböző mutatókat kellett kitalálnunk a két külön alap ellenőrzéséhez. A 2007-2013-as ciklusból említek egy példát. Ugye, hogy teljesen mindegy, a, hogy a közösségi vagy a nemzeti ellenőröket a foglalkoztatási mutatókkal láttuk el. A szociális infrastruktúra felhasználásával egész egyszerűen nem volt olyan, amit nem tudtunk mérni, amit nem tudtunk, amihez nem tudtunk volna mutatókat megfogalmazni. A szociális alap egy dolog, a foglalkoztatás az egy másik dolog, azt másképpen mérik, másképpen értékelik, és közben, ha, ha a húsvérembereket kellene nézni, és a kézzelfogható eredményeket mutathatnánk be, akkor valóban működhetne ez az egész, multidimensionális megközelítés lenne. Pontosan ezt vesszük figyelembe, amikor a programozáson dolgozunk. Mit jelent ez? Úgy, ahogy egyébként a tőlünk el is várják, és mi ezt is meg is akartuk ezt csinálni, ugye, hogy több alapot használjunk föl, hogy legyen ez a multidimenziós logika, hogy így próbáljuk a projekteket működtetni, akkor legyen egy mutató, egy integrált mutató lista vagy mutató halmaz. Ne az legyen, hogy az egyik Európai Bizottsági Főigazgatóságnak elő kell állítanunk egy mutatólistát, a másik főigazgatóságnak egy másikat, és akkor utána megvan ugye a külön kontroll, még egy kontroll. Nem akarom egyébként, hogy a részemről félreértsék ezt az üzenetet, mert nem azt akartam mondani, hogy csökkentsék az ellenőrzéseket, mert túl sok ellenőrzés van, nem, és ahogy a bizottság képviselője mondta is, hogy ugye a hiba arány magas, addig fontosak az ellenőrzések, hasznosak. De érdemes, ez fontos az egyszerűsítés most is, és a jelenlegi helyzetben jó lenne ezt úgy megszervezni, hogy együttműködjön az összes szereplő a láncolatban. Tehát én nem, nem ö, akarom ö, ezt a láncszemet kivenni ebből a láncolatból, amelyik a, te, a helyi szinthez a legközelebb van. Az egyszerűsítésnek csak egy darabja ez, és nem csak a szabályokról van szó, arról, hogy ezek a szabályok hogyan érkeznek meg, aztán hogy valósulnak meg a helyszínen a administratív költségeket nagyon lehet, nagy mértékben lehet csökkenteni akkor, hogyha a tevékenységeket jól tervezzük. Például a mintavételezést megtesszük mi, megteszi a bizottság, aztán megteszi a nemzeti szint, és aztán gyakran előfordul, hogy a adott projektet ellenőrzik 56-szor jön ez, aztán A, aztán B, aztán C, aztán D, és a különböző partnerek ugyanazokat a kérdéseket fölteszik a kedvezményezetnek, de hát akkor tessék, akkor szervezzük meg a munkát jobban, és tegyük fel ugyanazt a kérdést csak egyszer. Fogadja el a, a többi ellenőrző szint a már feltett kérdéseket, és építsen az előző ö, ellenőrök által elvégzett munkára. Most milyen célt szolgál az, hogyha pontosan ugyanazokat a dokumentumokat bekéri az A, a B, a C és a D ellenőrzés? és tehát te teljesen mindegy, hogy mondjuk egy bölcsöde építéséről van szó, vagy bármi másról. Ez megnehezíti a végrehajtók életét. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rész. Dr. Rész. Következik. Kérem, foglalja össze itt hallottakat, és fogalmazza meg üzenetét. Köszönöm szépen. Én is kaptam egy kérdést a kedves, bájos osztrák képviselőnőtől, képviselőnőtől, és ezt szeretném most megválaszolni. Először is szeretném elmondani, hogy a mezőgazdasági alap, a mezőgazdasági eh, támogatásból nőtt ki, ez egy garancia alap, ez eh, kifizetések világa, ez a folyó költségek ellenőrzését ismeri, és semmi, semmi mást nem ismer egyébként. A második dolog, a LEADER program. Nagyon büszke a bottom-up megközelítésre, és nem annyira a sikerre koncentrál a regionális és a szociális alapnál ugye erről van szó. A líder a bottom-upot támogatja függetlenül a sikertől. Ez a két dolog abszolút semmi köze egymáshoz. Másik dolog, az Európai Bizottság, ahogy már mondtam, az a bizott meg bennünket, hogy csak a kis infrastruktúrákkal foglalkozzunk. 600 ezer euróig tart ez, ez már túlmutat azon, amit az Európai Bizottság elképzelt valószínűleg. A strukturális alapokban pedig 10 millióig terjedő projektekről van szó, tehát ezek világok választják el ezeket egymástól. Az európai programok, ahogy ezt már mondtam, Hán és de Fá főigazgatóknak is elmondtam, ezek számunkra tulajdonképpen nem egzisztenciális jelentőségek, ezért engedhetem meg magamnak, hogy ennyire szemtelen legyek. Mi, ha nem kapunk európai támogatást, nem omlik össze a világ nekünk. De megértem azokat is, akik az Európai Bizottsághoz járulnak és könyörögnek, hogy segítsen nekik. De ez a 60 oldal, ez 60 oldal, olyan 60 oldal, amit az ellenőrzők ellenőriznek. Ez egy audit téma 49. oldalon mondjuk lehet, hogy hiba lesz, de hát a bizottság magának köszönheti a hiba határt, minden ilyen anyaggal ők generálják a hibákat. Még egy dolgot hadd mondjak el. A tartományi számvevőszék egy nagyon érdekes vizsgálatot készített az agrár alap, éles garanti alapról, csak a szúrópróba alapján is egy eleve hibát generálunk, mert nem tudjuk az e, esetek száz százalékát, nem tudjuk ellenőrizni, és mivel már eredebb ereve a szúrópróba szerinti ellenőrzés is hibákat vet fel és tár fel, az Európai Bizottság tehát magának köszönheti ezt a magas hiba határt. 60 oldalnyi iránymutatás, ezután 35 oldalnyi kérdés a tagállamoktól. Senkinek nem tűnik fel a bizottságnál, hogy mit csinálnak? Hogy ezt maguknak köszönhetik? Még egy dologra hadd térjek rá, mégpedig az audit kérdésére addig, amíg nincsen egységes rendszer és nincs egységes igazgatás és ellenőrzési rendszer, minden, addig minden integrált alapot elfelejthetnek. Az olasz kolléganő is elmondta, kétszer, háromszorosan ellenőrzik ugyanazt. Hadd mondjak egy kis példát. Nekem ez a konkrét tapasztalatom. Egy cég, céget először ellenőriztünk mi, kilenc nappal később pedig a minket ellenőrző ellenőrző hivatal és ők pedig nem engedték meg a második ellenőrzést, bezárták az ajtót, becsukták az ajtót a második ellenőrző előtt, és ezzel eleve ez már hibaként megy be a történelembe, hogy úgy mondjam, mert a második ellenőrzés nem történt meg. Tehát mi magunkat okolhatjuk a hibáért. Köszönöm, mondja az elnök, Dugáró professzor következik, várom az összefoglalóját. Uniunea a făcut salturi uriașe după anul 2. Az Európai Unió nagy lépést tett 2000 óta, nagy előrelépést. Azóta um, egyszerűsödtek a dolgok, tisztázódtak a dolgok, a célok, az eljárások, a bürokrácia, um, azonban hát dagadt, egyre több az eljárás. Azonban ez is nagyon fontos lenne. 2002-ben volt egy Eurostat felmérés, és akkor még nagyon nehéz volt a helyzet a 2000-es évben az adatokhoz hozzáférni, az adatbankhoz hozzáférni. Ezt aztán, tehát az munkaügyi minisztériumoktól kellett bekérni, az egyes tagállamoktól. Tehát végül is ebből a szempontból mondhatjuk, hogy nagyon sok minden javult. Hogyha nem tudjuk mérni az eredményeket, akkor vitázhatunk, de végeredményben nem fogunk tudni korrekt döntést hozni. Hogyha most az egyszerűsítésről beszélünk, az eljárások egyszerűsítéséről, ez mindenképpen fontos és jó dolog. De most hadd térjek vissza a hatékonyság problémájára. Most mielőtt az eljárások egyszerűsítéséről beszélünk, a hatékonyságról kell beszélnünk, az európai eszközökről, ezek felhasználásáról. Vannak bizonyos megoldási lehetőségek, és hogyha ezeket mm, összekötnénk egymással, akkor lehetne megoldást találni. De hogyha különbözők a prioritások, akkor előfordulhat, hogy kettős, tehát duplán végezzük el a munkát, párhuzamos munkavégzés történik. A Temesi régió amelyben én dolgoztam a stratégia kidolgozásán, több mint e, ebben több mint 3000 körzet volt, amely részt vett a programban, e, ezzel harmadik helyen voltunk, tehát nagy a dinamika. Ezt a e, minőségi indikátort azonban nem tudjuk elérni, mert nem vagyunk eléggé hatékonyak, amely az intelligens specializációnál elvárás. Itt tehát több, ez egy ezzel blokkoljuk tulajdonképpen a támogatást, és a, a pénzeket még mindig nem tudjuk hatékonyan felhasználni. Az eljárások egyre bonyolódnak. Van egy előírás, melyek szerint figyelemmel kell követni az energiaforrások felhasználását. Aztán jön egy másik előírás az épületek energiahatékonyságával kapcsolatban. Valószínűleg egyszerűbb lett volna már az első irányelvnél egy alfejezetet bevenni ebbe az épületek energiahatékonyságának mérésére, tehát feleslegesen bonyolítják az egész dolgot. Úgyhogy így nem fogjuk elérni azt a hatékonyságot, amit szeretnénk elérni. Az Európai Unióban egy viszonylag alacsony hozzáadott érték jön létre. A bruttó hozzáadott érték kilogramnyi anyagnál körülbelül 1,7-nél van, maximum 3,5-nél, ez a bruttó hozzáadott érték. Csak specializációval, csak kutatással és innovációval van esélyünk legalább 50 régiónak kell összeülnie, amelyek ugyanabban az ágazatban működnek. Hogyha ezt a specializációt nem sikerül elérni, akkor nem fogunk tudni előlépést, nem fogunk tudni előnyt kovácsolni, pedig az USA-ban ez történik. Létezik egy fejlesztési keretmodell. A csúcs technológiákat kihasználjuk. Aztán és ettől lesznek ezek kifizetődőek az USA-ban. Nálunk más a helyzet, sok a tanulmány és sok a projekt, de nincs egységes eljárás. Van eh, Nészteroy úr, önnek egy általános választ tudok adni. Természetesen az erősebb hozzád, vagy magasabb hozzáadott érték eh, szükséges lenne, tehát a munkatársanként nagyobb hozzáadott érték, nem pedig a lakosonkénti GDP a fontos indikátor. Hiszen pontosan erről van szó. Ezt kell figyelembe venni, ez figyelembe veszi többek között a régióban a, a fizetéseket, bérek szintjét és egyéb jelzőszámokat is. Mert különben, ha nem így kalkulálunk, akkor ez a tudományban félrevezető lehet, és nem tudunk megfelelően dolgozni. Nagyon fontos az, hogy az anyagok fogyasztását csökkenteni kell, főleg a kritikus anyagokra gondolok. Németországban vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy bizonyos anyagok esetében mm, tehát bizonyos anyagok végesek, 30-50 év múlva ezek már nem állnak rendelkezésre, és hogyha nem tudunk specializálódni, és a fogyasztást nem csökkentjük, akkor ez a ö, támogatási rendszer, vagy ez a ö, finanszírozási rendszer nem megfelelő. Európában jó képzett munkatársak vannak, ezt ki kell használni. Hogyha visszatekintünk a népszámlálás eredményeire, és megnézzük, hogy melyik országokban milyen forrásokat nem használnak ki. Ez biztos, hogy utalna arra, hogy melyik a legjobb út. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát, köszönöm a a megjelent előadóknak az érdekes előadásokat. Most lezárom a meghallgatást, és rátérek a következő napirendi pontra. Ez egy az Európai Beruházási Bank éves jelentése, a vélemény tervezett vizsgálata. 2013 óta a KONT és az EKON bizottság a saját kezdeményezésű jelentéseket készítettek az Európai Beruházási Bank éves jelentéséről. Az a 2014-esről a KONT készített véleménytervezetet, illetve jelentéstervezetet. A regionális és kohéziós politika jelentősége az elmúlt években megerősödött, és ez a jövőben folytatódik ez a trend. A pénzügyi e, eszközöket ezekre a célokra egyre inkább kihasználjuk. A Regi Bizottság ezért úgy döntött, hogy véleményt készít a koncert kezdeményezésű jelentéséhez. Én azt javaslom, hogy a módosítások benyújtásának határidejét, határideje október 21 dél 12 óra legyen. Ez egy szerdai nap. A módosítások benyújtásának a határideje tehát a jelentéstevő illetve a véleménykészítő Jakovcsics képviselő, aki most nincs itt, engedjék meg, hogy az ő nevében bemutassam ezt a témát. So this is on behalf of Mr. Jakovcsics already, dear Tehát, tisztelt kollégák, Jakovcsics úr arról tájékoztatott, hogy sajnos a mai délután nem lehet jelen, mert beteg, ezért azt kérte, hogy egy-két gondolatot osszak meg önökkel az Európai Beruházási Bank 2014-es éves jelentése kapcsán. Először is szeretne, szeretné rámutatni, szeretné Szeretne rámutatni arra, hogy az Európai Struktúrális és Beruházási Alapokat egészíti ki ez a bank. Nagyon sok likviditási és társfinanszírozási problémával küzdenek a cégek és entitások, az Európai Beruházási Bank ebben értékes támogatást nyújthat. 2014-ben a finanszírozási tevékenységet fellendítették, több mint 50 milliárd euróra rúg a további ö, ö, hitelezési kapacitás, illetve 150 milliárd eurós mobilizációs tőkével segíti a strukturális és kohéziós alapok munkáját. Felismeri, a, és egy ö, itt van Nisztároly azt, úr azt mondja, hogy igen, igen, igen, mindenkinek megvan ez az anyag papíron, nem fogom az egészet felolvasni, de én is kaptam egy írásos anyagot, amit föl kell olvasnom. Úgy érzem, hogy Jakubsics úr a pozitív dolgokra összpontosít a jelentésben, az Európai Beruházási Bank szerepét említi, ez egyre növekvő szerep, Másodszorban fejlesztési opciókat javasol a REGI és az Európai Beruházási Bank kapcsolatában. Ezt a két dolgot kívántam kiemelni, és most nem is olvasom tovább Jakobcsics úr üzenetét. Köszönöm. Van Nistelrooy. úr, ön szó. Yes, I'm the shadow of the shadow. Én vagyok az árnyék jelentéstevő árnyékja. Az árnyék árnyékja. Kezdjük először az árnyék jelentéstevővel. A néppárti árnyék jelentéstevő nincs itt, ezért az ő üzenetét szeretném tolmácsolni. A vélemény struktúrája rendben van, hangsúlyozza a mi alapjainkkal való szinergiát, annak érdekében, hogy a regionális politika eredményeit megerősítsük, nagyobb beruházások történjenek, a mi kapacitásainkat meghaladó beruházások, tehát ezt nagyon fontosnak tartom. Azt kéri Rikó úr, hogy támogassuk ne csak a nagy projekteket, hanem a KKV-kat is támogassuk, az Európai Beruházási Alap ugyanebbe a, ugyanebbe a kategóriába tartozik, ezt szeretném hangsúlyozni. Ez nagyon fontos a likviditás hiányosságai miatt, hiszen a KKV-k likviditási problémákkal küzdenek, és számukra nagyon nehéz a talpon maradás. Ezek az intézkedések tehát nagyon hasznosak a KKV-k szempontjából. Ezen kívül az Európai Beruházási Bank komoly támogatást nyújthat együttműködvén a regionális fejlesztési ügynökségekkel. Nagyon sok eszköz van, nagyon sok eszköz áll rendelkezésre a különböző országokban, különböző régiókban. Ezek együttműködve közösen eredményeket produkálhatnak, és erre már lehetőség nyílt 2014-ben is. Óriási a tanulási kapacitás, a kapacitás építés lehetőség, ezt megfelelő módon kell tenni, tanulni kell az eddigi hibákból, ezt kiemelném. Ezen kívül hangsúlyozni kívánom, hogy az EIB együttműködve a regionális ügynökségekkel, a regionális fejlesztési alapokkal nagy mértékben javíthatja az eredmények elérésének esélyét. Ezt fontosnak tartom. Értem, hogy Jakovics úr makroregionális stratégiát kér, azt kéri, hogy ezt speciális finanszírozással lássuk el, azonban nagyon sok mindent lehetne még ide sorolni. Gondolok itt az új technológiákra, a Horizon 2020-ra, ennek is segíteni, segítségre van szüksége, legalábbis a kísérleti szakaszban. Itt nagy kompetitív fejlesztésekre gondolok, azt kéri, hogy a hagyományos gazdasági ágazatokat továbbra is támogassuk, gondolok itt a, például a turizmusra, a hajógyártásra és a mezőgazdaságra. Szerintem, hogyha megemlítünk bizonyos ágazatokat, akkor, akkor több ágazatot is meg kell említenünk, amelyek munkahelyet teremtenek. Hmm módosítókkal fogjuk támogatni Jakovics úr munkáját. Elnök, köszönöm szépen. Veszte asszony az árnyékjelentéstevő nevében. C'è poco tempo perché è molto tardi, quindi nagyon kevés idő van, és hát sok megjegyzést is lehetne tenni, de hát azért a, majd a szöveget úgy is megkapja az előadó. Egy valamit hangsúlyozok ezért csak ki most, a technikai segítségnyújtásról, amelyet a helyi önkormányzatok kaphatnak. Ugye van egy nehézség a tervezésben, és aztán utána nehézség a finanszírozás helyes felhasználása, és így tovább. A második megjegyzésem a jelentés tervezettel kapcsolatban az, hogy szükséges egy kicsit szorosabb kapcsolatot kiépíteni a parlament, és konkrétan a mi szakbizottságunk, illetve a befektetési bank között, hogy tudjuk, hogy milyen tevékenységet folytat. Erre most emlékeztett az egyik kollégánk is, ugye a KKV-k támogatásának tekintetében. Tehát itt mondjuk a nyolcas pontot egy picit ki lehetne bővíteni, az előadó esetleg ezt megfontolhatná. És Aztán a pénzügyi akadályok témája. Ezt is egy picit lehetne pontosítani, hogy pontosan milyen pénzügyi akadályokra gondol. Nem feltétlen most kell, hogy nekem ezt elmagyarázza, hanem azt kérem, hogy a szövegben egy picit ezt jobban lehetne pontosítani, hogy mindenki világosan értse. Köszönöm szépen, elnök asszony. Very much. Köszönöm. The shadow as well. Thank you very much and apologize. Az árnyék előadó helyettesítője, uh, úr, Hát elnézést, ide-oda rohangálok és képviselek mindenkit mindenütt, de hát amúgy is az életünk 365 napjában ez így megy. Jim nicholson képviselem tehát, aki azt mondja, hogy köszönöm a véleményt, és van nagyon sok téma benne, aspektus, amit az ECR támogat, például a befektetési bank szerepe a beruházások támogatásában, és nagyon örülök a megfogalmazásnak a nyolcas bekezdés elején, ami kihangsúlyozza az eredmény megközelítésű megközelít eredmény megközelítésű módszert a kohéziós politikában, és ehhez a az EIB hozzá is járulhat. Nagyon fontos, hogy az európai adófizetők pénzének felhasználását javítsuk, hogy hatékonyabban használjuk ezt fel, és bölcsen tegyük ezt. Azzal is egyetértek, amit az előadó ír a második bekezdésben, és azt hiszem kollégák is itt ezt megjegyezték, hogy a kiegészítő jellegét a különböző alapoknak, az FC és az ESI és más alapok legyenek ugye kiegészítő jellegűek itt nagyon sokan a teremben eléggé absztraktnak tartják az EFSZ-t, olyan számadatokat hallanak, amik azért nem nem állnak kapcsolatban a konkrétumokkal. Tehát egyrészt szorosabb kapcsolatot teremtsünk az alapok között, és szüntessük meg az absztrakciót, hogy kézzelfoghatóbb legyen ez. Végül pedig Jim még azt is írja, hogy a mezőgazdasági bizottság nagyon bátran szeretné különösképpen a tejágazatban a gazdákat arra bátorítani, hogy ezeket az alapokat és folyamatokat felhasználva ruházzanak be, és az EIB segítségét használják ki. Ez csak például egy lehetőség, és megismételném, hogy ez a fajta finanszírozás és az EIB ilyenfajta tevékenysége mindenképpen kiegészítője kell, hogy legyen a meglévő lehetőségeknek az EU-ban. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony és Klerk kolléga, ugye? Árnyék előadó? Nagyszerű. Akkor megadjuk Skrlet kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jakovcsics úr nincs itt, úgyhogy most én őt fogom helyettesíteni. Úgyhogy csak egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az Európai befektetési bank, beruházási bank támogathatja az Európai Unió kohéziós politikájának céljait. A zöld frakció képviseletében az átláthatóságra és a pénzügyi eszközök hatékonyságára szeretném felhívni a figyelmet, illetve ezen ezeknek a működését ellenőrizni kell, erre is felhívnám a figyelmet, ugyanis volt egy botrány a múltban, ugye mindannyian tudjuk, hogy azt is ki akarják most deríteni, hogy a Volkswagen vajon Európai Uniós pénzek felhasználásával dolgozta ki azt a módszert, amit utána a csalásra felhasznált hogy hamis információkat, kibocsátás információkat tehessen közzé az autóival kapcsolatban. Aztán a pénzügyi eszközök kedvezményezetjei esetében a számvevőszék is tett megjegyzéseket, az információ hiányt többen említették, az információ hiány felhasználható tulajdonképpen arra is, hogy idézőben hamis tájékoztatást adjanak a kedvezményezetteknek. De ez egyébként aggaszt engem, az, hogy említettek egy olyan eszközt, amelyet nem lehet használni az itt felsorolt célok teljesítésére. És végül pedig a lehetőségekről tájékoztatnunk kell a kedvezményezetteket, és ezt az eszközt teljes mértékben fel lehet használni akkor, hogyha világosabbak a szabályok, amelyek minden kedvezményezethez el is jutnak. Köszönöm szépen, van még árnyék előadónk, de Mátó asszony? Nem, nem, nem, köszönöm elnök azt, hogy nem fogok nagyon sok időt eltölteni most ezzel. Jó, majd legközelebb. Köszönöm, hogy az elnök asszony, akkor az előadó és az árnyék előadó folytatják a munkát a szövegen, és mindenkit emlékeztetek arról, hogy a módosítók benyújtásának határideje szerda, mármint október 21-e, és most tovább lépünk a következő napirendi pontunkra. A 2014-es éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelme, csalás elleni küzdelem. Minden évben a szerződés 325-ös cikke értelmében a bizottság közé tesz egy jelentést, és ebben szerepelnek azon intézkedések, amelyeket elfogadtak a tagállamok, hogy megvédjék az Európai Unió pénzügyi érdekeit. A jelentés az összes nagyobb politikai területet lefedi a kohéziós politikával egyetért egyezőleg, és a 2014-es bizottsági jelentés kapcsán a Regi is eh, készít jelentést. Az előadónk sajnos nem tud most itt lenni. Bresszó asszony van annyira kedves, hogy az ő nevében most a bevezetőt megtartsa, és hadd javasoljam még egyszer, hogy szerda legyen ezeknek a módosítóknak is a határideje, tehát jövő hét 21-e szerda, át is adom a szót Bresszó asszonynak. So, uh, according Mr. Vogan, there are no particular sensitive issues on this. Köszönöm szépen, vannak itt azért kényes kérdések de vannak érdekes megállapítások is. Ami a kohéziós politikát illeti, ugye azt tudjuk, hogy nem ez a politika az a terület, ahol a legmagasabb a szabálytalanságok száma. Az erfát érintik a szabálytalanságok. Kétszázalékos növekedést látunk a szabálytalanságok számában, és nagyon sok olyan eset fordul elő, ahol csalásról számolnak be, de azt muszáj megfog, megállapítani, hogy most mi minősül csalásnak és mi nem minősül csalásnak, erre nincsen egységes meghatározás vagy definíció az Európai Unióban, a tagállamok szabályozása eltér, és ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, mert hogyha fair módon szeretnénk eljárni, akkor modernizálni kell ezeket a meghatározásokat, és egységesíteni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján, amelyek alapján vizsgálódunk. A bizottság ugye azt mondja, hogy, a haték, hogy nem elég hatékony a pénzköltés, hogy a szabálytalanságok nőttek, és majd ö, fel fogja mérni, hogy a kohéziós politikákban foganatosított intézkedések valóban csökkentik a szabálytalanságokat és ö, növelik a hatékonyságot. Hát egyébként a jelentést azt érdeklődve várjuk. Én az AFKO bizottságban szintén felelős vagyok ugyanezért a jelentését, vagyis ugyanezért a témáért a bizottságtól még azt is kérjük, hogy egyszerűsítsék az eljárást, és legyenek akkor kategóriák, kategorizálja a legrelevánsabb és leggyakrabban felmerülő hibákat annak érdekében, hogy el tudjuk kerülni a valódi hiba és csalás közötti keveredést, és hatékonyabban tudjunk fellépni a valódi csalás sokkal szemben, és ne pedig olyan hibákat büntessünk, amelyek elkerülhetőek lennének akkor, hogyha meg lenne a világos definíció. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, kérdezem, hogy vannak-e árnyékelőadók, akik hozzá kívánnak szólni. Úgy látom, hogy igen, parancsoljon. Szóval, kialakuló hagyománynak megfelelően én magam is helyettesítem, képviselem Márk Zsulú úrat, aki a néppárt részéről az árnyék jelentéstevő Vón úr előterjesztéséhez. Az ő nevében a következőket szeretném elmondani a Derek Vón által az asztalunkra letett jelentéstervezettel kapcsolatban. Egyrészt a néppárt elismerését fejezi ki Vón úr jelentéstervezetéhez, amely hát rendkívül jó alapnak tekintünk-e fontos kérdésről folyó eszmecseréhez. Egyrészt a néppárt eh, nagyon fontosnak tartja az egyszerűsítés kérdését. Fontos annak a hangsúlyozása, hogy nem minden szabálytalanság csalás, ezért a nem család és család szabálytalanságokat meg kell különböztetni egymástól. A nem család szabálytalanságok jelentős része a bonyolult szabályokból és követelményekből ered. A néppárt azon van, azon a véleményem van, hogy a szabályok és eljárások egyszerűsítése, az ilyen szabálytalanságok, a nem család szabálytalanságok csökkentése fog vezetni. Másodszorban a közbeszerzés egy olyan téma, mely különösen fontos a néppártnak. A regionális politika területén a források jelentős részét közbeszerzéseken költik el. Konkrétabb képre van szükség a közbeszerzések területén tapasztalható hibákról és csalásokról, azért, hogy hatékonyabban tudjuk felvenni velük a küzdelmet. Harmadrészt a tagállamokat a bevált gyakorlatok cseréjére kell buzdítani, azért, hogy megelőzzük, időben felfedezzük és megfelelően értékeljük a csalásokat és szabálytalanságokat, és felhatalmazzuk a helyi hatóságokat a csalás elleni hatékony küzdelemre. És végül, de nem utolsó sorban, tekintettel arra, hogy a csalás és a korrupció egyre inkább nemzetközi jelleget ölt, a néppárt egy független európai főgyőségi hivatal felállítását tartja szükséges megtárgyalni, szükségesnek megtárgyalni. Feltéve, hogy ez a főügyészségi hivatal és az egyéb uniós testületek közötti kapcsolat pontosan meghatározott és lehatárolt a kompetenciák átfedésének elkerülése érdekében. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, ezen megfontolások jegyében kívánunk részt venni ennek az előterjesztésnek a vitájában. Thank you, Mr. Deutsch. Is there any... Yes, Mr. Köszönöm, van-e valakinek megjegyzése? Csezek, Csezek úr. Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Przewodnicząca, ja w imieniu grupy... Köszönöm szépen. Az EKR, ECR nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy ezt a jelentést, ezt szakvéleményt elkészítette. És A 2020-as tervezési idő, 20-ig tartó tervezési időszakban ez az első ilyen vélemény, pontosan meg kell néznünk, hogy milyen kereszthatások lehetnek az a politika alapelvei és, és a jelentés között Mindemilyen a kiadásokat, milyen bevételeket illeti, 540 millió eh, euróra rúgó hibákat lehet megállapítani. 2013-as eh, évre vonatkozóan 68 eh, százalékról szól, számol be a jelentés, a, a közvetlen kifizetések emelkedését láthatjuk ebben a jelentésben. Most már ez a második év, a, amely során a mezőgazdaság területén hibákra került sor. A kohéziós alapban 40%-ot ír a jelentés, amit nekünk tennünk kell, az a következő. Meg kell néznünk, hogy ezek a hibahatárok milyen okokra vezethetők vissza az alapok nem megfelelő felhasználása, nem megfelelő pénzügyi kezelése. Egyes esetekben még magasabb hibahatáról számol be a jelentés. Mindez aggodalomra ad okot. Valamit tennünk kell a csalás és a visszaélés ellen, ezt tehát elemeznünk kell. A következő kérdést kell föltennünk. Az Európai Bizottság vajon meg tudja mondani, hogy miért került sor ilyen hiba határa, és miért emelkedett ennyire a csalás és visszaélés száma. Egyes tagállamok mm, pénzköltési, illetve eszköz, pénzeszköz felhasználási magatartásában változásra került sor, a tranzakciókat elemezni kell, ezt tudjuk, meg kell nézni tehát, hogy 2012 és 2016 között hogyan használták fel a pénzeket. Lehet, hogy más területeken is voltak eh, hibák. A hibák elemzése azt mutatja, hogy gyakran az eljárásokra vonatkozó hibákról van szó, illetve a szabályok félreértelmezéséről, rosszul értelmezéséről. Az Európai Bizottságnak ezen gond, dolgozni kell. Hangsúlyoznunk kell, hogy a csalás gyakran az okirathamisításban, dokumentumok hamisításában, tanúsítványok hamisításában eh, mutatkozik meg. Mindez tehát csaláshoz, korrupcióhoz köthető eh, ezen a területen, tehát igyekeznek az elvárásoknak megfelelni, meg kell nézni azokat az elveket, amelyek alá támasztják az eljárásokat, meg kell nézni, hogy a pénzt megfelelően költik el, és meg kell próbálni megelőzni a hibákat. Egyes esetekben a kifizetések felfüggesztésére kerülhet sor. Hát mondjam el, hogy ha fel akarjuk tárni ezt a csalást, akkor kulcsfontosságú az, hogy a munkát megfelelően szervezzük meg és a beszámolási kötelezettség nagyon fontos, a beszámolásról szóló képzés is fontos lenne. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Van-e még? Skrek úr szeretne még hozzászólni. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is az árnyék jelentéstevőnket képviselem. Nagyon röviden szeretnék egy-két gondolatot elmondani az jelentéstevő véleményét tolmácsolnám. Üdvözöljük a 2014-es éves jelentést az európai pénzügyi érdekek védelme témájában, azonban a csalás témájában nem nagyon látunk előrelépést. Ez egy olyan aspektus, amely még eddig nem került elő a szövegben, pedig nagyon fontos. Sajnos aggódunk amiatt, hogy nincs semmilyen információ arról, hogy a bejelentett esetek száma milyen összefüggésben van a visszatérített forrásokkal, tehát a, a visszaszerzett pénzzel. Ezen kívül aggodalmat, aggodalomnak adunk hangot az idő eltolódás miatt is. Nagyon fontos lenne az egyedi esetekről is beszámolni, nem csak agregált adatokat szolgáltatni. Kontextusban kell látni ezt a problémát, különben túlságosan limitált annak a lehetősége, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le. A pozitív oldalon üdvözöljük a kapacitás építés fontosságát, a negyedik bekezdés beszél erről, valamint a csalás elleni harcban nagyon fontosnak tartjuk a partnerek szerepét. Oda kell figyelni az érdek összeegyeztethetőségre is. A kapacitásépítés tehát benne van a négyes bekezdésben. Nagyon fontos a csalás elleni harcban a partnerek együttműködése. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm. Most már tényleg nem látok több árnyékjelentéstevőt, és szeretném megadni a szót. Kinek? Nem, nem, nem. Ő jelzett, hogy nem kíván szót kérni. Akkor az Olaf képviselőjének adom meg a szót, ha itt van, itt van, igen, itt van, tessék megadom a szót. Szeretne hozzászólni a vitához? Miss Maria Juli. Ntioni Domas. Yes. The floor is yours. Önél szó. Köszönöm szépen először is. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, illetve a tisztelt képviselőknek. Köszönöm, hogy időt szántak erre a témára, és visszajelzést adtak a jelentés kapcsán. Tudjuk, hogy milyen fontosak az önök megjegyzései, és természetesen ezeket figyelembe is fogjuk venni akkor, amikor a következő éves jelentést elkészítjük. Azonban, hogyha megengedik, egy-két megjegyzést tennék a mi oldalunkról is. A hibát és a csalást hasonlítják össze, Nos, hangsúlyozni szeretném, hogy ez a jelentés elsősorban a szabálytalanságokkal foglalkozik, a szabálytalanságokkal, amelyek csalásnak minősülnek, amely azt jelenti, hogy gyanított csalás és olyan csalás eset, amelyről bebizonyosodott, hogy az. A csalásnak nagyon egyértelmű a definíciója az Európai sok szabályokban, és ez a jelentés nem a hibákra utal, ezt mindenképpen kontextusban kell látni, azaz a számvevőszék jelentős, jelentésének fényében. Ezt mindenképpen hangsúlyozni kívánom. Azt is látom, hogy a bejelentett esetek és a pénzforrások visszatérítését szeretnék összekapcsolni. A tagállamok felelőssége ez. Valóban a bizottság szintjén minden információ rendelkezésre, és megpróbáljuk a bizottság és a tagállam közötti kapcsolatot helyreállítani. Vannak információink az adatbázisban, de nem gondolnám, hogy ezek valóban a valós képet tükrözik. Miért? Azért, mert a kohéziós politikai a kohéziós politika alapjának a működése úgy működik, hogy amikor szabálytalanságra derül fér, először is lehetőség nyílik arra is, hogy ezt korrigálják. Ez benne van a rendeletben. Mit jelent a korrekció? azt jelenti, hogy a kiadásokat alá kell támasztani, igazolni kell, és a tagállamok felelőssége az, hogy a kedvezményezettek szintjén a pénzek visszatérítését igazolja. De ez a tagállam és a kedvezményezett közötti kapcsolatra tartozik. Ami az átláthatóságot illeti, erről is szóltak a képviselők, valamint annyit elmondanék ebben a tekintetben a bizottság részéről, hogy szoros együttműködésben állunk a kollégákkal, a regionális politika, illetve a foglalkoztatáspolitikai főigazgatóságokkal, és találkozókat tartunk, például az afkosz a tagállamok szintjén ez koordinációs feladatot lát el a csalás témájában, valamint más fórumokkal is konzultálunk, kapcsolatban állunk az egyes kérdések megvitatása céljából. December 1-én például a nemzeti szakértőkkel találkozunk, akik a beszámolási kötelezettségért felelősek, és a csomag bemutatását követően tehát a következő programozási időszakra vonatkozóan a tagállamokkal együtt lehetőségünk nyílik majd arra, hogy megvitassuk, hogyan lehetne tovább javítani a beszámolási jelentéstevési rendszert, hogyan lehetne tisztázni ezt, és hogyan lehet pontos információt szerezni bizottsági szinten hadd mondjam el, hogy mit látunk a tagállamokban, hiszen ez a, ez a jelentés a tagállamokkal kapcsolatos információra épül, azaz a szabálytalanságok felderítésére. Ahogyan elhangzott, ez kapcsolódik az Olaf jelentéshez, tehát Olaf vizsgálat tárgyát képezi. Természetesen a, a hiányzó költségek visszatérítésének folyamata ugyanez. A bizottság figyelemmel követi ezeket. Erről egyelőre ennyit szeretnék mondani, nem tudom, hogy kollégám ki kívánja ezt egészíteni, vagy sem. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm szépen ezt a vitát, szeretnék emléke, emlékeztetni mindenkit, hogy október 21-e déli 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Most pedig lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. Ez pedig egy véleménytervezet, az Európai Bizottság ajánlásai a TISA megállapodások témájában. Monika Vána a jelentéstevő. Valaki képviseli őt, Klász asszony? A, a CISA megállapodás most van terítéken, 25 25 résztvevője, a WTO-nak 25 résztvevője, és az Európai Unió is ide tartozik. A, világkereskedelmi, a, a szolgáltatások világkereskedelmének 75%-át teszik ki. Egy a, alapvető megállapodásra épül a TISA, és ez azt jelenti, hogy a piacnyitással, illetve a szabályok pontosításával foglalkozik, a telekom, az e-commerce, a tengeri közlekedés területén. A bizottság az Európai Uniót képviseli a tárgyalások során, a mandátumát pedig 28 tagállamától kapta, és a parlament vagy elfogadja, vagy elutasítja a panel megállapodását, de nem módosíthatja. Az Intaszak bizottság egy saját kezdeményezésű jelentést készít, és megpróbálja körvonalazni a parlament véleményét a TISA témájában, illetve megnézi, hogy ez milyen hatása van a regionális és helyi hatósági szintekre, valamint hogyan viszonyul a területi kohézióhoz. A regi véleményt készít, van a jelentéstevő asszony, és október 21-e szerda ismét a módosítók benyújtásának a határideje, és, odaadom, és most a szót átadom a vanászony helyettesítő helyettesének. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollega! És asszony nevében szeretnék hozzászólni, nem tud itt lenni ma, szeretett volna, de sajnos nem sikerült köszönöm szépen a megértésüket. Úgyhogy most az ő véleményét fogom felolvasni, ami a tisztát illeti. A TISZA egy a szolgáltatások kereskedelmében megvalósuló liberalizációs folyamatot fog, fogal magába. A TISZA célja az egyezmény megkötése oldalú szinten folyik a tárgyalás, ezt a WTO-s multilaterális szintre kell emelni. Az INTA jelentés tervezetében Reding asszony a helyi és regionális hatóságok hatásköreiről szól. A Regi miért készítsen véleményt a témában? Nagyon fontos lenne, hogy a Regi szakbizottság ebben a témában véleményt készítsen, mert ennek hatalmas hatása van a közszolgáltatásoknak, hiszen a közbeszerzés helyi szinten valósul meg. Ez az Európai Unió gazdasági és szociális kohézió, kohéziójára is hatással van a nemzeti, nemzetek alatti regionális és szubregionális szinteken nagyon fontos hatással lehet, a kohéziós politikával interferál, és a hazai rendelkezések jogszabályokat a szükségességi teszt alá kell vetni. Ez különös hatással van a helyi és regionális szintre, hiszen a TISZA szabályozási eszközét ezek használják ki leginkább. A tagállamokat és az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy a gazdasági, szociális és területi kohéziót vegyelik, vegyék figyelembe. A tisztatárgyalások során szeretnénk további adatot és hatástanulmányt a kapcsolatban, hogy a tiszának milyen hatása lesz regionális és helyi szinten a kohéziós politika standardjait és elveit, hiszen nem vizezheti fel semmilyen, és semmilyen más jövőbeni kereskedelmi egyezmény sem. Biztosítékot szeretnénk arra, hogy a helyi és regionális hatóságok millegális jogköre megmarad, hogy erősítsük a rugalmasságot helyi szinten, ahogy ez az 1.3-as pontban, GAC 1.3-as cikkében szerepel és szeretnénk tájékoztatást a folyamatban lévő tárgyalásokról, és azt szeretnénk, hogyha a közszolgáltatásokat kizárnák a tiszta tárgyalásokból, ahogy ezt Redding asszony javasolta. Mivel nincs túl sok hely a vélemény tervezetben, ezért módosító javaslatokat is be fogunk nyújtani. A parlamentnek nem volt ideje időben reagálni, ez végül a szabályoknak megfelel, de demokrácia szempontból nem megfelelő. Nagyon fontos ez a téma, elég időt kell adni ennek megtárgyalására. A további téma a klauzulák kérdése. Fána asszony várja az árnyékjelentéstevők hozzászólását, és az együttműködést ebben a fontos témában. Köszönöm. Köszönöm szépen! Arról szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy két árnyék jelentéstevő, két árnyék jelentéstevő már írásban megküldte a itt Toninho Pikula a szocialisták részéről, és Andrew Lüer az ECR részéről, most pedig megadom a szót Takula úrnak, az ALDE árnyék jelentéstevőjének. Okay, thank you, sir. If I... Köszönöm szépen. Ha jól értettem, anyanyelvemen beszélhetek. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, kedves kollégánk. Szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot. Először is szeretnék köszönetet mondani Vána asszonynak a munkájáért. Árny, ALDE árnyék jelentéstövőként szeretnék néhány gondolatot felvetni a vitában. A szakbizottságunk kompetenciája kérdéses, és nagyon óvatosnak kell lennünk ebben a témában. Ami magának a véleménynek a szövegét illeti, azt gondolom, hogy tudjuk, hogyha az Európai Unió minőségi kritériumokról beszél, akkor általában a minőségi kritériumokat emelni szeretnék, nem csökkenteni. Az Európai Bizottság világosan utalt arra, hogy az egészség, a környezetvédelem és egyéb kritériumok nem fognak kárt szenvedni. Fontos ezt kimondani, hiszen ez egy olyan véleménytervezet, amely a Tiszáról szól, és nem lehet ezt általános értelemben értelmezni, és koncentrálnunk kell a konkrét, tehát a konkrét egyezményre kell koncentrálnunk, amelyről itt most beszélünk. Nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Uniónak nincsen arra mandátuma, hogy a közszolgáltatásokról rendelkezzen a tagállamokban, és a tagállami kormányok dönthetik el azt, hogy mit tekintenek közszolgáltatásnak. Emellett szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a tagállamok felelősek azért, hogy biztosítsák azt, hogy a regionális hatóságok és regionális szint ne szenvedjen kárt ezen egyezmény miatt. Ezt azt gondolom, hogy Brüsszelnek is el kell fogadnia, és nem szabad erről elfeledkeznünk, amikor ebben a, erről a véleményről öm, döntünk. Nagyon óvatosnak kell lennünk ezzel a véleménnyel kapcsolatban, hiszen nem szabad szem előtt téveszteni, hogy mi a célja ennek a, a, a jelentésnek, egy kiegyensúlyozott egyezményt szeretnének, szeretnénk elérni, amely a tagállamokban a növekedést serkenti. Ne felejtsük el, hogy mi az üzenet. A mi szakbizottságunk milyen üzenetet szeretne az INTA szakbizottságnak átadni a véleményen keresztül. Ezeket a kérdéseket szeretném tehát felvetni, és hallottam, hogy a kollégák megküldték írásban az álláspontjukat, árnyékjelentéstevő kollégák. Én ugyanezt fogom tenni, és a jelentéstevő így megkapja a véleményemet, és biztos vagyok benne, hogy kollégánk átadja majd az üzenetet. Köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy a lehető legjobb megoldásra jutunk. Köszönöm, Amátó asszony. Grazie, Presidente. Jó, volevo ringraziare la collega per... Köszönöm, elnök asszony, szerettem volna köszönetet mondani a kollégának. Nagyon hasznos, hogy a Regi Bizottságban megvan ez a jelentés, és csatlakozom az a hangoztatott agályokhoz többször meg is ismétli ezeket a bekezdésekben a jelentés elején fontos tudni, hogy a tizának milyen hatása lesz a helyi és regionális hatóságokra, milyen következménye lesz mindennek a régiókra. Nagyon aggasztó, talán még aggasztóbb ez, mint a TTIP esetleges következményei, és terjednek a hírek. Mielőtt még ugye a szövegeket megkapjuk, hát hadd emlékeztesek arra, hogy a Wikileaks már rengeteg, a Wikileaks már rengeteg szöveget közzétett, ismerjük Julian Assange ügyét, és a tízevel kapcsolatban is voltak ilyen felfedések, ilyen szövegrészletek a tíza életbe lépése után öt évvel, hogyha nem lép életbe, akkor a lezárása után öt évvel lehet majd hozzáférni a szövegekhez. Hát miért van ez? Nem kellene, hogy ezek nyilvánosak legyenek? Miért kell a diszkréció a kereskedelmi szerződések esetében? Pedig közlekedés, egészségügy, távközlés, oktatás, és egyebek szerepelnek itt, deregularizáció, liberalizáció, helyi, regionális kompetenciák befolyásolása és így tovább. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ahogy a kollégám is kérdezi, kéri a bizottság valóban tárgyaljon az érintettekkel, a helyi és regionális önkormányzatokkal, mert itt életbevágó szolgáltatásokról van szó, amelyet a területeken élő állampolgáraink napról napra használnak. Nem engedhetjük meg, hogy ezek a szolgáltatások bármiben is károsuljanak, azért, mert multinacionálisok érdekeit védi valaki, ugyanazon rövid látó politikák, költségvetés megszorító politikák miatt, amelyeket lefolytattak, és így akadályozzák a növekedést valamennyi európai társadalomban szembe kell szállni ezzel. A gazdasági, szociális és területi kohézió a regionális politika célja, ezt kellene, hogy elérje, és a mi szakbizottságunk is napról napra ezt tanulmányozza és mélyíti el. Köszönöm, köszönöm a véleményt. Valgers úr, és utána Rőr úr. Sí, muy brevemente, presidenta. Köszönöm szépen, nagyon röviden tisztelt elnök asszony. Tisztában vagyunk azzal, hogyha globális megállapodásról beszélünk, szolgáltatások globális megállapodásáról, akkor természetesen ez azt jelenti, hogy az adatvédelemre, átláthatóságra kell összpontosítanunk a közszolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodások során, és természetesen nagy figyelmet kell szánnunk ezekre a kérdésekre, oda kell figyelni arra, hogy ezek ne legyenek ellentmondásosak, de hogyha még nem is ellentmondásosak, akkor is néha aggodalomra adnak okot. Ezért úgy érzem, hogy ennek a véleménynek nem csak a negatív aspektusokra kellene összpontosítania. Ezen kívül meg kell nézni, hogy milyen hatást vált ki. A nemzetközi megállapodás célja az is kell, hogy legyen, hogy lehetőséget nyisson, lehetőséget biztosítson. A regionális fejlesztést dinamikusabbá kell tenni, a magánszektor beruházásait föl kell lendíteni, tehát itt ellensúlyt lehet kialakítani, azonban szerint véleményem szerint nem minden negatív ebben, inkább az ellenkező az igaz, meg kell néznünk, hogy mi az, ami, ami már megtörtént, és a szükséget erényé kell alakítani. Köszönöm szépen. Sülye úr, elmondtam, hogy egy írásos verziót már benyújtott, de szívesen meghallgatjuk szóban is. Köszönöm szépen, igen, én is örülök annak, hogy ismét itt lehetek. Én egy kicsit más hangot szeretnék megütni, megütni mint az előttem szóló kicsit radikálisabban. Először is köszönetet adhatom Vána asszonynak a jelentésért, és azt javaslom, hogy készítsünk véleményt a Regiben. Mm, végig gondoltam azt, hogy milyen érdeklődés övezi ezt a témát, illetve milyen félreértések, és ennek tükrében átláthatóság, párbeszéd rendkívül fontos aspektusok. Ezen kívül azt is felismerem, hogy a, a kereskedelmi akadályokat el, el kell hárítani, hogyha azt akarjuk, hogy az Európai Uniós tagállamok versenyképesek maradjanak, hiszen az EU a világ legnagyobb szolgáltatási exportőre, több tízmillió munkahelyet biztosít a szolgáltatási ágazatban. Ennek megnyitása nagyobb növekedést és több munkahelyet jelent, vonjuk le a történelem tanulságait. Észak-Koreában vagy Fehér Oroszországban jobb helyzetbe kerültek az emberek, mint Kanadában, az USA-ban, vagy Hollandiában? Nem, és ennek megvan az oka. A tízának megvan azon potenciája, hogy nagyon jelentős megállapodás legyen és nagymértékben föllendítse az EU GDP-t. A jelenlegi Kanadával történő megállapodás dupláját érhetjük el. Konkrét előnyt biztosíthatunk a legfontosabb ágazatokban, a pénzügyi, a professzionális, a telekom, a szolgáltatás és a környezetvédelmi területeken, és pontosan ezért nagyon sokan az Egyesült Királyságban a további tagság mellett törünk láncsát. A rendszeres és megerősített átláthatóság így egy szélesebb körű egységes piaci ágendát támaszthat alá. Még Reding asszony is helyesen mondta munkadokumentumában, hogy a szabályoknak is határtalannak kell lenni, határ nélkülinek kell lenni. A szolgáltatások területén óriási a potenciál, mégis a legnagyobbak a kereskedelmi akadályok. Az egyszer ezeket szeretné lebontani, azonban magas szabványokat kíván föntartani a tagállamok, és a helyi hatóságok továbbra is irányíthatják a közszolgáltatásokat úgy, ahogy jónak látják, azonban a szabványokat növelni kell, nyitott, igazságos játékteret kell biztosítani a cégeink számára, amikor tengeren túlon tevékenykednek. Az ECR mértéktartóan végig gondolta ezt a helyzetet, és nagyon remélem, hogy a véleményünket a legtöbb regi kolléga támogatja majd. Elnök, köszönöm szépen! Ezzel le is zárjuk a vitát, és szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 21-e, szerda. És ezzel le is zártuk a napirendünk legfontosabb témáit, most pedig jóvá kell hagynunk a koordinátori döntést. A koordinátorok a mai napon ültek össze, és a döntéseiket körbe küldtük. Nem tudom, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban megjegyzése. Egyetértenek-e van Lisztelói úr? Nagyon röviden. Két rövid megjegyzéssel élnék, hogyha megengedi. Először is három szóbeli kérdésben állapodtunk meg, és ez rendben van. de megállapodtunk abban is, hogy egy lépésről lépésre történő fokozatos megközelítést alkalmazunk. Az október harmadikai döntés értelmében, az egyszerűsítés témájában, ezt hangsúlyozni kívántam. Ezen kívül a görögországi jelentés kapcsán a jelentéstevőt állandó jelentéstevőnek neveztük ki, standing rapporteur, tehát ez egy külön státusz lenne, nem szeretnénk a többi jelentéstevői feladattal ezt összekeverni. Tehát ez egy konkrét döntés, nem egy normális, átlagos jelentéstevői feladatról van szó. Én azt javasoltam, hogy hívjuk állandó jelentéstevőnek az ő pozícióját. Okay, I, I just want to inform you about the oral Köszönöm, szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a szóbeli kérdéseket már én is aláírtam. Természetesen a sorrendet megváltoztathatjuk, hogyha az egyszerűsítésre nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni, és természetesen ami a jelentéstevő státuszát illeti, ezt a megjegyzést is figyelembe veszük, ezekkel a korrekciókkal elfogadjuk a döntést. Más egyéb kérdés, egyéb felvetni való nincs, nincs semmi, ó, arra számítottam, hogy hosszú-hosszú listát prezentálnak most, ha nem, akkor találkozunk november 12-én 9 órakor, akkor kerül sor a következő ülésünkre. Egészen este fél hétig fogunk ülésezni. Köszönöm szépen a tolmácsoknak, a mai hosszú napon a segítséget köszönöm. Lezárom az ülést.